Uh, good afternoon, uh, dear friends. President... Jó napot kívánok, uh, kedves barátaim! a tanulmány a nyelvminőség a digitális korban, a humán nyelvi projekt irányába. Fantasztikus, fantasztikus jelentésről, projektről van szó. A Kulturális Szabizottsággal együtt vitatjuk meg ezt a kérdést. Köszönjük a részvétüket. Kamerevert asszony az új elnöke a Kulturális Szakbizottságnak, és akivel remélhetőleg sikerül majd a bizottságaink közötti jó együttműködést folytatni. Sajnos nem tud itt lenni, elnézésüket kéri és ezért azzal kezdjük, hogy a Stoa tanulmányt meghallgatjuk, amely egyformán érdekes a kulturális szakbizottság, illetve az ITRE szakbizottság tagjainak. Ez áttekint ez a tanulmány a jelenlegi trendeket a humán nyelvi, az emberi nyelvi technológiák kapcsán. Az HLT, vagyis a emberi nyelvi technológiák. Ez egy olyan számítógépes szoftverrendszer, amely a nyelveket különböző formájban kezeli, írott, beszélt vagy jelnyelvi formájukban. És ez nagyon fontos projekt ez, mindannyian tudjuk, hogy a fordításokban és a tolmácsolások nagyon fontosak számunkra. Ez a tanulmány kihat az Európa nyelvi akadályok hatásaira, illetve annak társadalmi kihatására, hogy nincs egyforma technológiai támogatás minden egyes európai nyelv számára. Nagyon messze van ez még, talán 15 év, az európai állampolgároknak nagyon fontos az, hogy saját anyanyelvükön tudjanak kommunikálni, akár határokon átnyúlóan is. Gondoljunk be bele, hogy így úgy érezhetnék magunkat, mint Kínában, ahol egy milliárd ember él, és óriási területen, és bárhol képesek beszélni nyelvüket. Ezáltal növelhető lenne a megértés a nyelvi határok nélkül nagyobb lehet, sokkal nagyobb lehetőséggel ki lehetne használni a digitális belső piacot. Új dokumentumok is vannak a tanulmány kapcsán, Hallgassuk meg a STOA előadását. A STOA képviselőjét kérem meg, hogy mutassa be ezt a nagyon fontos kérdést. Riviera úr, a tanulmány szerzője 10 percben megkérhetem foglalja össze a tanulmányát. Köszönöm szépen, Buzek úr, köszönöm szépen a bevezetőt és örülök annak, hogy beszélhetek erről a témáról. Azzal foglalkoztunk, hogy hogyan hatnak ki a nyelvi akadályok Európára. Megvitatjuk a különböző témákat. Az első a többnyelvűség Európában, és ez hogyan hat ki az európai társadalomra, gazdaságra. A második a nyelvtechnológiák jövője, milyen trendeket lehet majd látni ezek kapcsán. A harmadik téma, amiről szeretnék ma beszélni, az a humán nyelvi szektor maga, illetve megvizsgáljuk azt is, hogy milyen politikai lehetőségek vannak Európa számára. Kezdjük a multi lingvalizmussal, a többnyelvűséggel. Európában 28 hivatalos nyelv van, 60 nemzeti, regionális vagy kisebbségi nyelv van, és így a többnyelvűség a legnagyobb gazdagsága az Európai Unió kultúra és különbözőségének. Ezt láthatjuk ezen a térképen a különböző nyelveket, dialektusokat. Ugyanakkor ez a nagy sokszínűség az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy egy igazán integrált európai uniót lehessen létrehozni a digitális korszakban. Itt vannak az adatok és példák. 60% az európaiaknak nem beszél angolul, és nagy különbségek vannak az országok között, valahol 80%-ra rúg ez, mint például Magyarországon, ahol nem tudnak az emberek magyarul, valahol csak 20%, mint Hollandiában. El gondolható az, hogy hat fő nyelvet használhatnánk Európában, akkor is 15% az európaiaknak ezen kívül maradna. 11 európai országban az emberek fele nem tudnak kommunikálni ezen a hat fő nyelven. Láthatjuk, mely országokról van szó, ezek pirossal vannak jelölve. Ezen kívül van egy nagy nyelvi különbség az oktatás kapcsán, és az oktatástól függően angolul beszél valaki, vagy nem, és egyre hogyha valaki egyetemen jár, annak 20 nagyobb az esélye arra, hogy angolul beszél, tehát különböző demográfiai faktoroktól, oktatástól függ az, hogy valaki beszél egy nyelvet. Ez egy nagyon igazságtalan különbség az európaiak számára. Ennek megvannak a gazdasági, társadalmi hatása is, például a bevándorlók integrációja, a munkavállalók mobilitása, hozzáférés a különböző szolgáltatásokhoz, kereskedelem. A munkavállalók mobilitása kapcsán azok aránya, azon európaiak aránya, akik más országba költöztek el azért, hogy dolgozhassanak, csak 6 százalék a nyelvi akadály az egyik legnagyobb oka annak, hogy ilyen alacsony ez az arány. Elemzéseink alapján, hogyha a nyelvi akadályokat leküzdenénk, akkor 6%-ról 16%-ra nőne ez az arány, tehát háromszor többen annyian mennének egy másik országba lakni vagy dolgozni, megszűnne a nyelvi akadály. Ezen kívül a digitális belső piac szempontjából azt is fontos látni, hogy nagyon fragmentált a piac, ennek kulturális nyelvi akadály vannak. Vegyük például Magyarországot példaként. Magyarországon azon európaiak száma, akik más európai országból vásárolnak, szinte nulla. De hogyha megszüntetnék a nyelvi akadályt, ezt 6 millióra növelhetnénk, Tehát ezen országok esetében ez egy óriási lehetőséget jelenthetne az, hogyha ezáltal sokkal versenyképesebbek lennének, és növelhetne az elkereskedelem aránya. Hogyan lehet ezekkel a technológiákkal tehát leküzdeni a nyelvi akadályokat? Nagyon sok digitális termékben vannak már ilyenfajta nyelvi technológiai megoldások, Három csoportja van ezeknek, az intelligens tartalom, a nyelvi interakció és a gépi fordítás. A gépi fordítás az egyik legfontosabb technológia a nyelvi akadályok leküzdésére. Az új megközelítések által a sokkal nagyobb adatokhoz lehet hozzáférni, és ezek a technológiák igazi megoldást adhatnak a nyelvi akadályok leküzdésére. Ezt a szörnyű diát nem kell megérteniük, de a lényeg itt az az, hogy a Google azt mondja, hogy nagyon közel állnak ahhoz, hogy az emberi színvonalat elérjék a fordításban az új technológia segítségével. Az elkövetkező években ezek a technológiák egy olyan szintre jutnak el, amikor emberi szintű fordításokat lesznek képesek létrehozni ezek a számítógépek. Nagyon fontos az, hogy ezek a technológiák az adatoktól függenek, a, elég adatnak kell lennie a különböző nyelveken, hogy működőképesek legyenek ezek a technológiák, mert ezek a technológiák a nagymértékű adatokon alapulnak, de itt Európában azt láthatjuk, hogy nagyon különböző a, nyelv, a digitális támogatása a különböző nyelveknek. Néhány évvel ezelőtt azt láthattuk, hogy a legtöbb európai nyelv esetében a támogatottság nem létező a digitális szempontból, és ez ahhoz vezetett, hogy kis európai nyelvek digitálisan kihalnak, tehát igazi problémáról van tehát szó. A következő pont az az európai humán nyelvi technológiák kutatása és az ipar. Az első pont az az, hogy az adatrendszereket főként az amerikai cégek uralják, és ezért az angol a legfontosabb nyelv az internetes ökoszisztémában. Láthatjuk a zöld vonalat, ez az angol, és lent vannak a többi nyelvek más színnel jelölve. Ezen kívül 500 olyan cég van Európában, azt mondanám, hogy a cégek száma elég nagy a humán nyelvi technológiákkal kapcsolatban, de ezek általában nagyon kicsi cégek, többségük olyan cég, ahol kevesebb, mint 200 foglalkoztatott van, a legtöbbjük mikrocég, még kevesebb foglalkoztatottal. Tehát így néz ki az európai humán nyelvi technológia. Európában már régóta folyik kutatásfejlesztés, 800 kutatófejlesztő központ van, amely európai nyelvekkel foglalkozik. Európában nagyon sikeres projektek is voltak, például a MOSES, az EU is támogatta ezt. Ez egy nyílt forráskódú gépi fordítási szoftver. Ugyanakkor elmondható, hogy többnyire az európai befektetéseket nem sikerült támogatni ezen fajta technológiák kapcsán. Tehát itt elég nagy kihívás van az ipar előtt Európában, nagy a fragmentáció, főként amerikai szereplők uralják a területet, az európai cégeket, a nagy amerikai cégek kebelezik be. És Európa izoláltan folytat kutatási tevékenységet, tehát jobban kell koordinálni ezeket a kezdeményezéseket, növelni kell a hatékonyságot, meg kell osztani a tudást, infrastruktúrát, forrásokat, és a kisebb nyelvekkel is foglalkozni kell, és az európai cégeket fel kell karolni, nem csak kis cégekre van szükség. Ami a politikákat illeti, mit tehet az EU? Azt láthatjuk, hogy ezek a technológiák nagyon fontosak Európa számára, a többnyelvűség létezik Európában, és ezek a technológiák segíthetnek, tehát az EU-nak ezt támogatni kellene, de mi 3000 technikai, politikai és stratégiai dokumentumot vizsgáltunk meg, amit az Európai Parlament, az Európai Bizottság adtak ki, és nagyon elkeserítőek az eredmények. Azt láthattuk, hogy nagy a szakadék, akkor, amikor összehasonlítjuk azt, hogy ezek a dokumentumok hogyan fedik le a internetek, a dolgok internetje, a cloud computing, vagy a humán nyelvi technológiák lefedettségét illetik. Ezek a technológiák nagyon relevánsak lennének, és ez egy probléma. És ugyanez tükröződik az Európai Bizottság dokumentumaiban is. Hadd mondjak egy példát, például a digitális egységes piaci stratégiában 2015-ben csak röviden említik meg a többnyelvű szolgáltatásokat, pedig azt láthatjuk, hogy a nyelvi akadályok a legnagyobb akadályok az igazán integrált digitális piac előtt. Ezt a nagyon fontos témát nem korolják tehát fel az európai intézmények. Intézményi politikákra van szükség, új intézményi keretre van szükség, megfelelően kell értékelni a politikákat. Azt is javasoljuk, hogy legyenek kutatási politikák, koncentrálják a kutatást um, arra, hogy egy európai platform jön létre, nem csak az angol, hanem más, kisebb, regionális nyelvek esetében is, hogy át lehessen hidalni a technológiai eh, akadályt az európai nyelvek között. Um, fel kell hívni az európai állampolgárok figyelmét is ezen technológiákra, a cégek figyelmét is, mert úgy gondoljuk, hogy ezek a technológiák tényleg fontos szolgáltatást nyújthatnának Európában a többnyelvűség szempontjából. Lehetnének államilag vagy vegyesen finanszírozott eszközök, nagyon fontos az is, hogy valóban szükség van képzésre ezen technológiákkal kapcsolatban. Ezen kívül a közbeszerzés által is az innovatív technológiákat kell erősíteni. És már majdnem be is fejeztem. Ezek a fő következtetéseink. Az egyik az az, hogy a nyelvi akadályok léteznek európai, Európában, és erős szociális és gazdasági következményekkel járnak. A HLT technológiák fejlődnek, és Európának ezek lehetőséget adnak arra, hogy a nyelvi akadályokat lehessen küzdeni. Az ipar nincs erre felkészülve Európában, hogy megfeleljen ezeknek a kihívásoknak. Te, politikai szempontból nem tükrözik az Európai Unió internetes számítás technikai politikáiban, és fel kell hívni erre a figyelmet. Köszönöm. Thank you for your Köszönöm szépen, köszönöm az előadást és hadd üdvözöljem szívélyesen kedves kollégánkat, az Európai Parlament és az ITRE eh, bizottság korábbi tagját, Vittorio Prodit. Üdvözlöm, Vittorio! Mindig szeretettel látjuk az Európai Parlamentben. Nagyon aktív tagja volt a bizottságunknak. Köszönöm. Okay, if you want to say few words to all of us. Amennyiben pár szót kíván szólni, akkor nagyon megköszönjük. Nos, elnök úr, nagyon meghat ez a pillanat, két és fél év elteltével járok itt újra ezen a helyen, ami életemben olyan fontos szerepet töltött be, illetve annyit segített az emberiség problémáinak és az ipar problémáinak megértésében is, mindig magammal viszem az itt önöktől, kollégáktól tanult szellemiséget. Köszönöm szépen, kedves kollégák! hogy lehetővé teszik, hogy üdvözöljem az összes volt képviselőtársamat ezen a helyen, ami olyan nagy jelentőséggel bír számomra, és hát persze az egész EU számára. Köszönjük, Vitorio! Köszönjük szépen! Hát nem volt kollégák vagyunk, hanem kollégák, és ön pedig látogató a kollégáknál, hogy egyszerűen fogalmazzunk. Folytassuk a beszélgetést Paul Rübiggel. Mint látja, Vittorio, semmi sem változott a szakbizottságban. A STOA elnökét hadd kérjem meg, hogy néhány szót szóljon. Köszönöm szépen ezt az előadást Azt továbbá azt vizsgáljuk meg, hogy milyen fajta technológiai opciókkal lehetünk sikeresek Európában a politikáinkat illetően, és az egymással való kommunikáció az egyik legfontosabb módja az egymás megértésének, és a prioritások, a nemzetközi mobilitást fenntartatóan kell kezelni, az erőforrásokat is optimálisan kell kihasználni, harmadik sorban a valós világ alapján kialakítani a ideális világot, és ez elvezet a perfect life-hoz, hogyan lehet a különböző technológiákat úgy alakítani, hogy az emberek ezáltal egészségesebbek legyenek, gondoljanak arra, hogy valaki egy kicsit beteges, és úgy megy repülőgéppel valahova, ráadásul csak egy kisebbségi nyelvet beszél, hogyan lehet elérni azt, hogy gyorsan, hatékonyan tudjon kommunikálni, és pontosan ez a lehetőség által elérhető az, hogy ez megvalósuljon, ez egy több milliárdos jövőben mutató kommuniká- szektor. Hogyha már az óvodában elkezdik a kódolás tanulását, az tovább van a múlt évben a Silicon Valley-ben jártunk, a Google kutató részlegén elmondták, hogy a múlt évben a nyereségük 1%-át a társadalmi aktivitásra fordították, például a menekültválság leküzdésére, és 500 ezer iPhone-t osztottak szét, és egy új nyelvet kellett kifejlesztenük, mert az analfabéták számára sem az arab nyelv, sem pedig más nyelve nem volt a kódolás lehetséges. Tehát piktogramokat, emo ikonokat használtak, és egy új nyelvet teremtettek így igazából hogyha most mindent az Európán, az interneten árulnak mostanában, és a geoblockingról beszélünk itt Európában, akkor azt láthatjuk, hogy a nyelvek mindig egyfajta nemzeti akadályt jelentenek, a sport, a kultúra, a gazdaság szempontjából a nyelvi kompetencia az egyik legfontosabb tényező ahhoz, hogy eh, minőséget lehessen létrehozni és méretarányos gazdaságot. Azt szeretném, hogyha a 9. Eh, kutatási programban az Európai Unióban, amelyről hamarosan elkezdünk vitázni, itt a nyelvi belső piacot, a szükséges infrastruktúra feltételeket, a kutatói munkát is vegyük komolyan, és ezen a területen a kulturális sokszínűséget eh, Európában erősítsük, ezáltal versenyképesebbek lehetünk itt Európában, hogyha itt 24 nyelvünk van az Európai Parlamentben, amit a Google ki tud értékelni, és szimultán módon egész mondatokat tud létrehozni, akkor ez egy olyan ipari terület, olyan gazdasági terület ezen a területen, amelyel erősíteni lehet. Ezekkel az algoritmusokkal az egész világon meg lehet magunkat értetni, és a ipari szabadságnak szerintem ennek során sokat lehetne tennie. Köszönöm szépen. Szaudarges kollega a mai ismertető egyik szerzője. Gratulálok ez a kiváló tanulmányhoz nagyon rutinos tudományos szakemberek készítették, és szeretnék köszönetet mondani a Stoának is a kezdeményezésért. Tanulmányt nem szeretném kommentálni, tanulmányt tanulmányozni kell, szerintem nagyon jó gondolatok vannak benne, szeretnék több észrevételt tenni. Milyen van Európának? Multikulturális, soknyelvű öröksége és jó politikája. Kiváló kutatás és fejlesztési potenciálja is van Európának, de mi hiányzik Európában? Most hiányzik a soknyelvűség, multikulturalitás szakpolitikája az informatika korábban, a digitális térségben nincs helye a nyelveknek. Európa le van maradva. Már említették, hogy Európán kívül döntő jelentőségű események történnek a nyelvek terén. Európa ebben nem vesz eléggé részt. szükség volt erre a tanulmányra, és a tanulmány már felvett néhány szükséges szakpolitikát, mm, európai soknyelvűségi politikának ki kell alakulnia a digitalizáció korában. Szeretnék egy példát említeni. Említették az előbb a Google-t, láttuk a szlájdon is, hogy eh, a Google nagy előrelépést tett eh, a humán nyelvi technológiák terén. A Google nagyon sok mindent elvégzett Európában, a DeepMind Londonban jött eh, létre, és a humán agy projekt is Európában készült. Senki nem tudja, hogy miért nem Európa büszkesége ez. Én nagyon pártolom ezt a projektet. Jó lenne, hogyha a pénzünket koncentráltan egy-egy erőfeszítésre fordítanánk. Nagyon fontos, hogy előrelépjünk. A humán projektünk van, humán nyelv projektre is szükség lesz a parlament támogatásával. Köszönöm. Köszönöm. Tosanowski úr következő, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogom megismételni azt, amit a kollégák mondtak, egyetértek, meg vagyok győződve róla, hogy fontos eh, ez a terület. A nyelvtanulást, eh, az algoritmusokat kell átvennie, a számítógépnek Európa nagyon nagy kihívás előtt áll a nyelvi sokszínűség miatt, ami a múltjából ered, az európai kultúrának része. Európa számára különösen fontos, talán Amerika számára kevésbé fontos, hogy a nyelvi akadályokat felszámolják. Ezek az akadályok Amerikában nem olyan nagyok, mint Európában Európában könnyű megmondani, hogy melyik nyelv fontos, melyik kevésbé, hiszen nagyon nagy a kulturális különbözőség, a matematikai interpretáció különösen kemény dió, egyéni módszereket tesz szükségessé. Egyetértek a kollégákkal, nem szabad figyelmen kívül hagyni ezt a szektort, nem tekinthetjük úgy, hogy Európában minden meg van oldva, mindenkinek több nyelvet kell beszélnie. Az Egyesült Államokban azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb a fejlődés, nagyobb, mint Európában. Ezért fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel az aspektusokkal, és megvizsgáljuk, hogy milyen tudományos irányban tudunk elmozdulni a fordítási megoldásoknál. Bármilyen útat, bármilyen módszert is választunk végül, az emberi agyat kell tanulmányozni, és nem szabad lemondani erről a lehetőségről, hiszen ez lehetővé teszi, hogy több szektorra is hatásunk legyen. Niebler asszony a következő hozzászóló. Vielen Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönet mondani a kitűnő előadásért. Azzal kezdeném a hozzászólásomat, hogy a Röbis úrnak és a Stoának köszönetet mondok azért, hogy kidolgoztatták ezt a tanulmányt, és Szaudárgász eh, úrnak is szeretnék kifejezetten köszönetet mondani, mert ő a többnyelvűség témájával Európában nagyon régóta foglalkozik, és eh, mindig is erőlteti azt, hogy tényleg foglalkozunk ezzel a témával. Ezért köszönet illeti. Első megjegyzésem a nyelv számomra a kultúra része, nyelv nélkül nincsen kultúra. Európa a kulturális sokszínűségéből él, és számomra az, amit bemutattak, az nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unióban megőrizhessük a nyelvi sokszínűséget, ezért köszönöm szépen ezt a kezdeményezést. Úgy vélem, hogy nem szabad itt megállnunk, meg kell tennünk a második lépést is, Nagyobb tudatosságot kell kelteni a saját nyelv irányába, ugyanakkor azon is el kell gondolkodni, és ez még tovább megy azon, amit a tanulmányban megvizsgáltak, ez pedig az, hogy hogyan lehet a technológiát kihasználni úgy, hogy az Európai Unióban a nyelvi sokszínűséget még tovább fejlesztjük. Úgy gondolom, hogy a kolléga is erre gondolt. Szerintem ezt meg kell próbálnunk nem csak azt kell mondanunk, hogy milyen rossz az, hogy minden angolul van az interneten, hogyan lehet elgondolkodni azon, hogy ebből vagy pozitív szülessen, tehát az európai sokszínűségünket hogyan lehetne az új médián keresztül, az új technológiákon keresztül tovább fejleszteni, és lehet, hogy ezt egy további tanulmányban, vagy itt a sztorában ezt nyomon lehetne követni. Én ezt nagyon fontosnak tartanám, ez nagyon fontos lehetne az Európai Unióban a nyelv és sokszínűség szempontjából. Utolsó pontom, június 23-án tavaly arról döntött Nagy-Britannia, hogy kilépnek az Európai Unióból, hogyha megvalósul a Brexit, akkor a nyelvi rezsimet is meg kell vizsgálnunk, lehet, hogy lesznek változások, lehetséges módon más nyelveket feljebb eh, lehet értékelni az európai intézményeknél is, de persze először is a briteknek kell kinyilatkoztatni azt, hogy tényleg ki akarnak lépni. Köszönöm szépen, asszonyom, és most pedig Jeromir Koglicek úr következik. Köszönöm szépen. Mivel van tolmács részlegünk, csehül fogok beszélni. Nem tudom, hogy a STOA hogyan áll hozzá. Van egy nyelvcsaládunk Európában. Egy nyelvcsaládon belül körülbelül hasonló mondatszerkezeteket használnak és így bizonyos mértékig lehet fordítani az egyszerű szövegeket, de mihelyt szaknyelven írott szövegről van szó, nos, a szakkifejezésekkel mindig gond van üvegről, meg különböző alapanyagokról beszélnek a dokumentumokban, meg különböző normákról. Nos, ilyenkor hivatalos fordításra van szükség, hiteles fordításra. Ez a gond, nem elég azt ellenőrizni, hogy jó-e a szórend csehül, lengyelül vagy spanyolul, hanem azt is ellenőrizni kell tudnunk, hogy tartalmilag a szakkifejezések rendben vannak-e, és ide is el kell majd jutnunk. Köszönöm. A soknyelvűségről beszélünk, úgyhogy mindenkinek az anyanyelvét kellene legalább most használni, Az Európai Bizottság képviselője és itt van, Marco Marcella úr, a Connect főigazgatóságtól. Viszont azt kérem, hogy ne beszéljen egy percnél többet, mert a miniszterek kint várnak. Mindenképpen hangsúlyoznám, hogy az Európai Bizottság itt van, és hozzászólhat. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, valóban üdvözöljük a jelentést, és nyomon követjük a a fejleményeit ezzel kapcsolatosan. És felismerjük, hogy mennyire fontos a technológiákkal foglalkozni a nyelvi akadályok felszámolásában hiszen társadalmi és gazdasági implikációi is vannak a nyelvi akadályoknak, és eh, érdekes eh, megállapítani, hogy milyen különböző fogalmakat használunk a különböző nyelvekben az Európai Bizottság a kutatáson, innováción keresztül támogatja ezeket a kezdeményezéseket, a gépi fordítást, stb. Úgyhogy nagy érdeklődéssel követjük majd a jelentés konklúzióit. Köszönöm szépen. Önnek is alkalma van, vagy lett volna az anyanyelvét használni de természetesen az általunk beszélt egyéb nyelveket is használhatjuk. Langen úr. Szeretném kifejezetten támogatni e, ezt a tanulmányt. 23 vagyok már az Európai Parlament tagja, és láttam azt, hogy a saját szervezetünkből kifolyólag mennyire e, háttérbe szorult a saját anyanyelvünk, amikor Látjuk azt, hogy az angol mennyire domináns a tárgyalásai során, bármi, amit tegyünk, még a technikai kifejezésekkel is a nehézség, mi vagyunk azok, azok itt, akik ezt végrehajtják, és úgy gondolom, hogy a sokszínűség, a kultúrák sokszínűséget is jelenti, és hogyha Washingtonba elmegyek, például az Újkutatási múzeumban, akkor négy európai nyelven vannak feltüntetve a dolgok, németül, franciául, spanyolul és angolul. Itt legtöbb helyen csak angolul van minden kiírva, a francia talán még megjelenik, de a lengyel, a német, vagy az olasz, ezek a nyelvek eltűnnek, tehát ezért is fontos ez a tanulmány, hogyha a Nagy-Britannia kilép az EU-ból, akkor is vannak még olyan országok, ahol angol a, az anyanyelv, a hivatalos nyelv, de eh, Nagy-Britannia a legnagyobb ilyen eh, terület. Köszönöm szépen, Langen úr. Természetesen igaza van, néha eh, elfelejtjük a nyelvet. Más részről viszont a folyosónkon viszont nincsenek tolmácsok velünk, és akkor valamilyen fajta közös nyelvre szükség van ahhoz, hogy beszélhessünk. Természetesen itt más a helyzet, ebben igaza van. Most arra kérem a szakértőnket, hogy röviden beszéljen itt a végén, nagyon kevés az időnk, a miniszterek már várnak. Um, Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ma különféle álláspontokat hallhattunk a saját nyelvünkről, és arról, hogy hogyan kellene, hogy tudjuk ezeket használni, amikor egymással beszélgetünk. Azt hiszem, hogy Európának épp ez a lényege. Nagyon sok nyelv létezik, és nekünk azt kell népszerűsítenünk, hogy mindenkinek joga van az anyanyelvén beszélni, amikor másokkal beszél, vagy amikor közszolgáltatásokat vesz igénybe. Ez az Európai Szakpolitikai Napirendben mostanáig nem volt benne, mert nem tudtunk erre valódi megoldást találni. Ezért lett Európa valódi munkanyelve az angol. De most van erre lehetőségünk. Azt gondolom, hogy ez a technológia, ami most van kialakulóban, meg fogja adni ezt az esélyt nekünk. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés ma Európában. Köszönjük szépen! Várjuk a jelentés tovább folytatását. Köszönjük szépen! Kedves kollégák, itt az ideje áttérni a következő napi rendi pontra, a 12-es pontra. I'm sorry, five minutes later. That's okay. Five minutes later. But we can manage problems.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 Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Kedves barátaim, hölgyek és urak, kezdjük is el. Az Európai Unió tanácsának elnökségéről fogunk beszélni. A téma pedig a telekommunikációs politika prioritásai és a digitális egységes piac. Itt van velünk Emmanuel Malia úr, a versenyképesség és digitális ügyek máltai minisztere, aki ezen kívül még a tengeri ügyekért és a szolgáltatás gazdaságért is felelős. Beszélni fogunk még a kutatás, innováció és űrtechnológia prioritásairól. Chris Adjusszal. Chris Adjus, um... aki a Mátai Parlament kutatásért, innovációért, ifjúságért és sportért felelős titkára. Fontos dolog ez a mi megbeszéléseink szempontjából. Szeretnénk beszélni a digitális egységes piacról, a digitális szolgáltatás gazdaságról, a versenyképességről, és a eh, GSC EIT eh, ITER témakörökről és az űrpolitikáról is. Egy másik kérdés, ami szóba fog kerülni, ez a prima kezdeményezés, amiről már néhány órával ezelőtt beszéltünk. Ezen kívül a távközlési kódex és a roaming nagykereskedelem is szóba kerül majd a digitális szakpolitikán belül. Szeretném tájékoztatni a kollégákat arról, hogy kérdéseket is feltehetnek, és prezentációkat is hallgatunk majd. Ha lehet, akkor megkérném, elmondanám a miniszter uraknak, hogy nagyon örülök, hogy itt vannak velünk, köszönjük szépen, hogy eljöttek. A szakbizottságunkat nagyon érdeklik azok a témák, amiket az imént felsoroltam, a távközlési szakpolitika, a digitális egységes piac, és először Malia urat szeretném megkérni, hogy kezdje meg a beszédét. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először az elnökségünk programjáról fogok beszélni máltai nyelven, utána pedig angolra váltok, amikor a prioritásokról fogok beszélni. Az elmúlt 60 évben Európát a béke, a fejlődés és a remény szimbólumának tekintették. És ez, ezek a sikerek az európai projektnek voltak köszönhetőek. Abban az időszakban, amikor sokan szkeptikusak voltak azt illetően, hogy mennyire lehetünk sikeresek, és hogy tudunk egyáltalán együtt dolgozni, sikert arattunk. Az európai projekt 60. évfordulóján a mi feladatunk Máltáé, a legkisebb tagállami hogy magára vegye azt az előjogot és lehetőséget, hogy elnökölje az Európai Tanácsot. Most együtt kell visszatekintenünk az elmúlt 60 évre, és meg kell védenünk azt, amit idáig elértünk, és közölnünk kell a projekt áldásos hatásait a polgárokkal, hiszen néha hajlamosak vagyunk elfelejteni ezeket fontos az is, hogy előre tudjunk tekinteni. Európának új lendületre van szüksége. A közelmúlt fejleményei Unió szerte megmutatták, hogy milyen nagy szükség van az Európai Unióra, és arra, hogy az közelebb kerüljön a polgáraihoz. Hatékonyabban kell kommunikálnunk. Ilyen intézkedésekre van szükség, jobb lehetőségeket kell kínálnunk a polgároknak, és meg kell nekik adni az esélyt arra, hogy betöltsék az álmaikat és sikeressé váljanak. Az elmúlt év eseményei valamennyiünkön nyomot hagytak. A reform iránti igény még soha nem volt ennyire erős, és soha nem volt ennyire egyértelmű, hogy közelebb kell kerülnünk a polgárokhoz. A tavalyi év eseményei az európai projektet alapjában rengették meg. Málta készen áll arra, hogy az európai projekthez teljes erejéből hozzájáruljon. Reméljük, hogy az elnökségünk alatt a tanácsban elvégzett munkánk és az Európai Parlamenttel való együttműködés révén az Európai Unió megerősödve kerülhet ki ebből a helyzetből. Tudjuk, hogy fél év az nagyon rövid idő, de nagy céljaink vannak, szeretnénk bizonyos projekteket előrébb mozdítani, és igyekszünk hitelesek és realisták lenni. Tudjuk, hogy mik a korlátaink, de azt is tudjuk, hogy milyen erősségeink vannak. Más tanácsi delegációkkal és beszélgető partnerekkel is fogunk találkozni, és nem fogjuk rejtegetni a szándékainkat. Ugyanígy fogunk együttműködni az Európai Parlamenttel is, az együttműködés és az őszinteség szellemében. Az a tény, hogy a miniszterelnökünk, miniszterelnök helyettesünk, a pénzügyminiszterünk és az ellenzék vezetője egyaránt részt vett az Európai Parlament munkájában. Ezért ők nagyon jól ismerik az Európai Parlament jelentőségét, hiszen önök most az európai polgárok közvetlen képviselői, és az ő érdekükben kell önöknek is cselekedniük. Büszkék vagyunk arra, hogy betölthetjük a tanács soros elnökségi posztját, és éppen egy ilyen meghatározó pillanatban. A vezércsillagunk az egész elnökség során az lesz, hogy új lendületet vigyünk az uniós munkába, ami azt fogja magával hozni, hogy a polgárok közelebb kerülnek hozzánk, hiszen ők a fogyasztók, ők az értékteremtők, és ők az érdekgazdák is. Ennek keretében határoztuk meg az alábbi prioritásokat, biztonság, szomszédságpolitika, egységes piac, szociális befogadás és tengerpolitika. Úgy gondoljuk, hogy a népeknek mind vannak olyan aggájaik, amiknek helyt kell adni. Engedelmével Bozek úr szeretnék mondani néhány szót a munkaprogramról az önök érdeklődésére számot tartó ágazatban, és azokkal a témákkal kapcsolatban, amelyeken önök dolgoznak. Tisztelt alelnökök, tisztelt képviselők, jó napot kívánok! Szeretném mindannyiuknak megköszönni a meleg fogadtatást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívást kaptam az ITRE szakbizottságba, és bemutathatom a Máltai elnökség digitális prioritásait a következő hat hónapra. Amióta kineveztek a digitális ügyek miniszterének, igyekeztem annyi képviselővel találkozni, amennyivel csak tudtam. Ezek a találkozók ráébresztettek engem és a csapatomat arra, hogy milyen prioritásai és aggályai vannak az Európai Parlamentnek a digitális kérdésekkel kapcsolatban. Mindig úgy gondoltam, hogy a nyílt, őszinte kommunikációs csatorna létfontosságú a társjogalkotóval való kapcsolatban, és hogy az elnökségünk is csak így lehet sikeres. Szeretnék biztosítani arról mindenkit, hogy továbbra is szeretnénk nyitva tartani ezeket a kommunikációs csatornákat az elnökségünk teljes időtartama alatt. Szigetországként, mivel nincsen fizikai kapcsolatunk az európai kontinenssel. Máta számára nagyon fontos az összekapcsolódás és a digitalizáció, illetve annak az előnyei. A digitális korszak hajnala egy olyan időszakot hozott el, amikor korábban elképzelhetetlen módon lehet növekedést és foglalkoztatást erősíteni. Ezért rendkívül fontos, hogy ne csak az egységes digitális piacot sikerüljön létrehozni, hanem azzal is foglalkozunk, hogy nem csak a jelen céljainak feleljenek meg a cselekvéseink, hanem a jövőnek is. Ebben a kontextusban szorosan együtt kívánunk működni a partnereinkkel, az elnökségi trióval és az Európai Parlamenten, mint társjogalkotóval. Málta egy realista, de ambiciózus napirendet állapított meg. Továbbra is építeni szeretnénk arra az értékes munkára, amelyet a holland és szlovák trió partnereink végeztek el, és úgy gondoljuk, hogy erőteljes alapjaink is vannak erre. Az 5G technológia bevezetése csak úgy történhet meg, ha fel vagyunk erre készülve. Ez egy lehetőség Európa számára, hogy a technológiai haladás élvonalában legyünk. A digitalizált és összekapcsolt Európa kiváló lehetőségeket hozhat nekünk. A máltai elnökség ezért törekedni fog arra, hogy mind a tanácssal, a bizottsággal és az Európai Parlamenttel együttműködjön, és a lehető legtöbb előnyt nyújtsa a polgároknak és a vállalkozásoknak. Azt gondolom, hogy a 477-790-es megahertzes tárgyalásokon megmutattuk, hogy képesek vagyunk az együttműködésre. Ami az Európai Elektronikus Kommunikációs Kódexet illeti, a munka nagy része a Máltai elnökség alatt fog lefolyni. Ez kétségkívül egy nagyon fontos akta, és a Máltai elnökség úgy gondolja, hogy a tevközlési ágazat számára ez az új keret alkalmas lesz arra, hogy megbirkozzon a digitális világ új kihívásaival és fejleményeivel. Málta úgy gondolja, hogy egy új keret létrehozása a megnövekedett összekapcsolódás alapján létfontosságú. Erre a célra már elkezdtük kialakítani a kódexet, különösen annak szolgáltatásokról szóló részét, és igyekszünk ezt a munkát olyan messzire elvinni, amennyire csak tudjuk. Jelenleg szorosan együttműködünk mind az utánunk jövő észt elnökséggel, mind pedig ennek az ügynek az előadójával. És szeretnénk biztosítani, hogy olyan előrehaladott állapotban adjuk át ezt az ügyet, ahogy csak lehet. A távközlési tanács június 9-én fog majd összeülni és értékelni az elmúlt időszakot. A roaming felülvizsgálat ügyével kapcsolatban a tanács és a parlament fokozatosan haladt előre. Bízom abban, hogy ezeket a tárgyalásokat időben sikerül lezárni, hogy idén június 15-ére sikerül elérni az otthonihoz hasonló roaming telefonálás helyzetét. Bízom abban, hogy mind a két oldalnak azonos ambíciói vannak ezen a területen. Úgy gondoljuk, hogy a roaming díjmentes Európa nagyon sokat ad majd a polgárainknak és szeretnénk eh, a következő hetekben lezárni az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. A máltai elnökség ezen kívül még lekívánja zárni az internet csatlakozás helyi közösségek és közterek kérdését. Az Európai Parlament tudomásunk szerint idén áprilisban készül majd el ezzel az aktával, és szeretném eh, megmutatni, hogy mi is készen állunk majd arra, hogy elkezdjünk tárgyalni erről az ügyről. A Máltai elnökség egybe fog esni ezen kívül az egységes piaci stratégia elindításával. Végig fogunk menni a jogalkotási aktákon és a digitális egységes piaci stratégián. Málta sikeres elnökséget kíván vinni, egész Európa számára sikereset. Ha sikerül teljes mértékben kihasználnunk a digitális egységes piacot, akkor kézzelfogható előnyöket kínáltunk a gazdaságunk, a vállalkozások és a családok számára. Ha lebontjuk a kereskedelem előtt álló korlátokat, és biztosítjuk az igénybevevő fogyasztók védelmét, akkor sikerre tudjuk vinni ezt az elnökséget. Hatékonyan és hatásosan kell fellépnünk, hogy közös céljainkat elérjük, és Európát vezető világhatalommá tudjuk formálni. A digitális ágazat pedig a fejlődés, az innováció és a biztonság élvonalában található. Ezért a polgáraink és a vállalkozásoknak egyált, egyaránt érdekében áll, hogy ezt a témát előbbre mozdítsuk. Annak érdekében, hogy valóban elérjük a céljainkat, szükségünk lesz az Európai Parlament támogatására és együttműködésére. Nagyon hálásak vagyunk ezért az együttműködésért, és meg vagyunk győződve arról, hogy közösen egy jobb Európát tudunk átadni a polgároknak és a vállalkozásoknak. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük, miniszter úr! A következő beszéd a kutatásról, innovációról és űrpolitikáról fog szólni. Krisz Agyusz miniszter úr, a Mátai Parlamenti Államtitkár következik. Parancsoljon! Honorable Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, jó napot kívánok, köszönöm szépen Búzek úr, tisztelt képviselő, asszonyok, képviselő urak, nagy megtiszteltetés, és kiváltság számomra, hogy itt lehetek ma, és elmondhatom, hogy a kutatás, az innováció és az űrkutatás terén a Máltai elnökségnek milyen prioritásai vannak. A Máltai elnökség tisztában van vele, hogy a tanács és a parlament, mint társjogalkotók együttműködése mennyire fontos, illetve velük nyitott együttműködést kíván megvalósítani. Mint önök tudják, a tanácsoros elnökségét Málta EU csatlakozása 2004. május esélye óta első ízben vette át január 1-én. A Máltai elnökség fontos időpontban valósul meg, politikai fejlemények fényében, amelyek érintik az Európai Uniót. Máltai elnökség készen áll arra, hogy felvállalja a kihívásokat a kutatás, az innováció és az űrkutatás terén szeretnénk határozottan folytatni a munkát, hogy javuljon az Európai Unió helyzete. Az európai szomszédsági politika átfogó szempontjai és a tengerészet szempontjai különösen fontosak számunkra. A kutatásban két prioritásunk van, a prima e, továbbvitele, ez ugye a földközi tengeri térségi együttműködési projekt, illetve e, a beszámolási kötelezettségek karcsúsítása. Nagyon fontos a prima esetében a célzott, a koordináltabb erőfeszítés. Ennek a kezdeményezésnek a bedításához a 185-ös szerződés cikket választották jogalapul, első ízben alakul ki partnerség az EU és a nem EU tagállam földközi tengerítés országok között. Így az EU-ban és szomszédságában is folytatódhat a növekedés. Moadás biztos a, a tudományos diplomáciát is be kívánja indítani. Nagyon fontos ez a társadalmi kihívások feltárásában, felszámolásában, hiszen ezek átnyúlnak a határokon. A 185-ös cikk alapján mondhatom, hogy valószínűleg nagyon kemény munkát kell végeznünk, hogy eredményt érjünk el. Az az ambíciónk, hogy az önök segítségével előrelépünk majd a jogalkotásban, és a PRIMA program beindulhat. Elnökségként az ITRE szakbizottsággal aktívan együtt akarunk működni, minden partner jó szendékára szükség lesz intézményes és ország szinten ahhoz, hogy az elnökség végére kézzelfogható eredményre jussunk. Szeretnék köszönetet mondani a prima előadónak, Szakorafa asszonynak. Ő készített véleményt e fontos szakbizottság számára a primáról. Az első eszme csere már le is zajlott ma délelőtt is ismereteim szerint az elnökség nagy erőfeszítéseket kíván tenni az euró-mediterrán együttműködésben, a kutatásban és az innovációban, és ennek érdekében május 4-én miniszteri értekezetet tartunk Valettában, Máltán, a régió szükségleteiről és a lehetőségekről a kutatás innováció terén, többek között a migráció megfékezésére a Valeta nyilatkozat is előirányozza a kutatási együttműködés megerősítését a térségben. Nagyon fontos az EU kutatás és innovációs területén a beszámolási és adminisztratív terhek csökkentése, feltárása annak, hogy hol lehet karcsúsítani. Az a célunk, hogy a beszámolási kötelezettségeket egyszerűsítsük, a kutatási szakpolitika felgyorsulhasson, ahol egyértelműen szükség van a bizonyítékok bemutatására, ott színek van a feltétel a beszámolás. Van azonban olyan terület, ahol megkettőződött ez a kötelezettség. Nagyon fontos, hogy hatékonyabb legyen a szapolitikai környezete az Európai Unió kutatási és innovációs tevékenységének több mindennel fogunk foglalkozni, a beszámolás minőségével és gyakoriságával tanácsi konklúziókkal szeretnénk elfogadtatni. A május 30-ai kutatási csúcson erre vonatkozóan a trió keretein belül is elkötelezettek vagyunk az együttműködésre. Van egy sor releváns és időszerű kérdés az EU kutatási szakpolitikáján belül. Nagyon fontos az innovációs szakadék bezárása a szlovák elnökség alatt külön konferenciát tartottak erről a témáról. A Horizon 2020 földrajzi egyenlőtlenségeit is orvosolni kell. Az elnökség számára ez fontos szempont marad. A máltai elnökség egy időben a bizottság a Horizon 2020 első értékelését is közé fogja tenni. Az elnökség biztos benne, hogy a 9. keretprogrammal az önök szakbizottsággal sokat fog foglalkozni. Soledad Cabezon Ruiz jelentését is üdvözöljük a Horizon 2020 megvalósításáról. A időközi értékelés fontos lesz a 9. keretprogramhoz. Az Európai Bizottság menetrendje szerint az elnökség a, féli, a közbülső felülvizsgálatra nagy figyelmet fog fordítani. Fontos, hogy ez az ügy is sikerre záruljon. Érdekes eseménynaptárt hoztunk össze a szakpolitikai egyeztetésekre az elnökségünk alatt, és bízunk benne, hogy önök, önöket is üdvözölhetjük majd a részvevők között a jövőbeli kvantumtechnológia témájú zászlóshajó kezdeményezésről február 17-én szemináriumot szervezünk, illetve a BlueMed agendáról a nem EU tagállamokkal eszmecserét tartunk majd. Med a fenntartható növekedésért lesz a címe. Április 18-19-én tartjuk Máltán. Meg vagyunk győződve róla, hogy a kutatással versenyképesebbé lehet tenni a tengeri ágazatot és a az Európai Unióban egy konferencia eh, fog erről eh, szólni eh, május 11-12-én, illetve június 21-22-én. Ami az űrkutatást illeti, a munka fókusza a tavaly októberben az Európai Bizottság által Stratégia Európának címmel kiadott dokumentum lesz a globális e, környezetben egyre egyértelműbb, hogy az űrkutatás stratégiai fontosságú Európa e, számára, és így kollektíven és egyénileg is e, felelősen kell fellépnie a világűrben. Nagyon fontosak az űrkutatási eredmények, a társadalmaink számára. Ezért elengedhetetlen, hogy az európai űrkutatási ipart fejleszünk, és egyértelmű szakpolitikai célkitűzéseket fogalmazzunk meg annak érdekében, hogy a versenyképességünk javuljon, és kiegyensúlyozottan javuljanak az európai képességek. Egyetlen tagállam, eh, egyetlen cég sem képes erre egyedül, legyen szó kicsiről vagy nagyról. Eh, közös célunk, hogy az európai állampolgárok és az európai gazdaság számára maximalizáljuk ennek a hozadékát. A stratégia figyelembe veszi a tagállamok eh, érdekeit és a parlament által megfogalmazott szempontokat és Azt tervezzük, hogy a tanács által konklúzió formájában adott válasz mentén tovább dolgozunk. Ugye május 30-án kerül sor erre a csúcsra. A stratégiát meg is kell honosítani, az Európai Parlament reagálását is figyelembe fogjuk venni a stratégia eh, vonatkozásában. Fontos, hogy az eh, űrszolgáltatások és adatok eh, hasznosítása is megtörténjen a piacon az űrkutatási témájú eseményeket illetően, nos az Európai űrnökséggel karöltve június 27-én, 28-án Máltán konferenciát szervezünk arról, hogy hogyan lehet az űrtechnológiákat hasznosítani egy olyan térségben, ahol különösen fontos a stabilitás az űrhez kötődő a um, uh, terveink a Blue Med uh, találkozó uh, vonatkozásában is vannak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon nagyra értékeljük az Önök munkáját, számítunk az együttműködésre és a segítségükre az elkövetkező hónapok során az állampolgárok érdekeit kívánjuk szolgálni. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr. Máltát vakáció célállomásnak választják általában, de most ugye a tudomány fellegvárává válik Üdvözlöm a máltai képviselőket, akik ugyan nem tagjai szakbizottságnak, de a parlamentnek tagjai, úgyhogy ö, nyugodtan hozzászólhatnak. Az EPP nevében Decasiro Vera kollega következik. Köszönöm szépen a Máltai elnökségnek, köszönöm a két miniszternek is, hogy eljött hozzánk. Emmanuel Maliához szeretnék most szólni, aki a távközlési piacért és az egységes digitális piacért felelős. Már találkoztunk korábban. Az Európai Elektronikus Kommunikációs Kódex felelőse voltam, és tudom, hogy a Máltai elnökség nagyon is könnyen elérhető, és nagy érdeklődéssel lát neki a munkának, és biztos, hogy fontos lépéseket fognak tenni, és ez kifoghatni erre az ágazatra is. Szeretném megemlíteni, hogy mennyire sürgősek ezek a lépések. Azt hiszem, hogy az minden európai intézmény egyetért azzal, hogy a a roaming nagykereskedelem piacán szükséges meg, megállapodni, ugyanis június közepén van az a dátum, amikor érvénybe kell lépnie a roaming díjak eltörlésének. Valamennyien elkötelezettek vagyunk a tárgyalások gyors befejezése mellett. Ezen kívül az a kódex, amiről most beszélni szeretnék, más jogszabályokat is tartalmaz. Az elektronikus kommunikációról szól ez. Ennek az egyik része a Wi-Fi-ről szóló rendelet, amiről már az imént hallottunk és a Máltai elnökség alatt nem szabad megfeledkezni az Európai Szabályozók Szövetségének sem, ami szintén részét képezi ennek a témakörnek. Nem is szeretnék mást mondani, mint azt, hogy kifejezzem az egyetértésemet azzal az állítással, hogy muszáj előrelépni, mégpedig határozottan. És jó lenne, hogyha politikai szinten sikerülne megállapodni eh, a, az elektronikus kommunikáció eh, piacával kapcsolatban. Nem biztos, hogy ez sikerülni fog, de előrelépni mindenképpen eh, tudunk. És ha lehet, akkor gyorsabban kellene haladnunk, mint ahogy most tesszük. Van egy ütemtervünk, amit reméljük, hogy sikerül teljesíteni, és hogyha minden jól megy, akkor a bizottság nem sokára megkezdi a tárgyalásokat a tanácssal. De minden esetre én meg vagyok győződve arról, hogy mind a tanács, mind a parlament és a bizottság részéről a lehető legjobbak a szándékok, és lehetőségünk van arra, hogy megállapodjunk, amilyen hamar csak lehet. Ennek minőségi megállapodásnak kell lennie, és tehát ez egy nagyon fontos téma. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig a szocialisták részéről Dali asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Ma Malia és Ágyusz eh, miniszter uraknak is. Malia eh, miniszternek szeretnék egy kérdést feltenni. Azok az intézkedések, amelyeket a bizottság a kódexben bevezetett, a rugalmasságot és a hatékonyságot hivatott javítani a szolgáltatásnyújtók és a hálózatfenntartók által és a legfontosabb a spektrum ára harmonizálása EU szerte, de hogyha az ember megnézi az árakat, azt tapasztaljuk, hogy eléggé eltérnek a spektrum árak államonként, ennek alapján a Mátai elnökség hogyan kíván hozzáállni ehhez az új bizottsági javaslathoz. Ágyusz úrtól azt kérdezném, hogy amikor az űrkutatás prioritásnak minősül, felvetődik, hogy Máltának kevés űrkutatási kapacitása van, mégis önök fogják irányítani ezt a munkát most hat hónapig. Milyen kezdeményezéseket kívánnak tenni annak érdekében, hogy az állampolgárok az űrkutatásból a lehető legnagyobb mértékben hasznot húzhassanak. Köszönöm, Tosanoszki úr, ECR. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom kollégákhoz. Nagy öröm, hogy találkozhatunk a máltai miniszterekkel rögtön az elnökség kezdetekor. Biztos önök is úgy gondolják, hogy kivételes lesz az önök elnöksége, hiszen nagyon sok jogalkotási tervezettet javaslatot kapott a parlament a bizottságtól, úgyhogy lehet, hogy önöknek sokkal sűrűbben kell majd egyeztetniük a parlamenttel, mint a korábbi elnökségeknek. Ami például a távközlési csomagot illeti, a roaming, a frekvenciákhoz kötődő kérdések, olyan fontosak lesznek, hogy szinte digitális lesz az önök elnöksége. Óriási kihívás áll majd önök előtt az elkövetkező hat hónap során. Biztos vagyok benne, hogy a roaming kérdéseket a kollégánk együttműködésének hála meg tudjuk majd oldani, már csak egyetlen eldöntetlen kérdés van az adatátvételi árplafon kérdése, úgy gondolom, hogy a tanácsban sikerül kompromisszumra jutni ami az űrkutatást illeti, szeretném felhívni, felhívni figyelmét arra, hogy idén a Galileo rendszer is működésbe lép. Az egész projekt az önök elnöksége múlik majd azon, hogy hogyan adják el önök a közvéleménynek, hiszen ez a projekt rengeteg pénzbe került, viszont újdonságot hoz az életünkbe. Ezt az újdonságot az EU tagállamok együttműködésével sikerül megvalósítani, sok sikert kívánok az elnökségükhöz, nagyon sok nehézséggel kell majd megküzdeniük. Heisner asszony az Aldétól. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a liberálisok nevében. Szeretném megköszönni azt, hogy itt vannak a Máté elnökség részéről. A digitális belső piac tekintetében a kutatásra szükség van. Málta kisország, és persze hat hónap nagyon kevés ahhoz, hogy mindent elérjenek egy téma azonban nekem hiányzott, Melia miniszter úr ön a tengeri hajózását is felel, erről nem mondott semmit. A kérdésem az az, hogy a tengerrészet kapcsán milyen céljai vannak. Azért kérdezem ezt, mert én a közlekedési szabizottság tagja is vagyok. Ágios úrhoz intézném a következő kérdésemet. Ön beszélt a kutatásról, az innovációról, az űrkutatásról. Ez nagyon fontos Európában, ez igaz, de én pontosan a máltai biztosukkal nagyon szorosan együttműködök, és az Ocean governance tel is foglalkozik, a kék növekedéssel, a Horizon 2020-ból nagyon sok megy az óceánokra. Nem tudjuk még, hogy mi lesz az űrkutatással, de tudjuk, hogy az óceánban megy nagyon sok pénz. Málta erre is súlypontot helyez, legalábbis más szabadzatcsában ezt elmondták, hiszen erre szüksége is van az emberiségnek a jövőben. A kérdésem az az, hogy speciális módon a kutatás során mit kívánnak kifejezetten tenni az óceánok érdekében, hogyan tudna itt Európa továbbiakban itt fellépni, ez fontos már a számára, mert körülveszik az óceánok. Szakoráfa asszony, prima tevő nem csak a GUA képviselője. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy elégedettségemnek hangot adhassak, amiatt, hogy eh, a tematikus megközelés, megközelítés kapcsán a klímaváltozás prioritást kapott. Nagyon font fontos és nagyon ritka megközelítéshez az európai diplomácia részéről. Megpróbálhatjuk elérni azt, hogy megfelelő vízgazdálkodási rendszerek jöjjenek létre. Ez mindenkinek előnyére válhat. 2008-ban megkezdtük az együttműködést a parlamentben és a tanácsban, és jelentéstevőként elmondhatom, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy önökkel együtt működhessünk, és az önök elnöksége során még sikerre járhassunk. Elnök, köszönöm szépen! Kapel asszony az ENF nevében, köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr, államtitkár úr. Az önök elnökségének sok feladat jut a digitalizáció kapcsán. Miniszter úr, ön már elmondta azt, hogy a digitalizáció önök számára is nagyon fontos, a Telekom csomag, a Telekom felülvizsgálata, ez előttünk van a roaming szabadságának bevezetésével is. Ennek kapcsán szeretnék a wi t az EU-nak jelentésről beszélni. Ezzel kapcsolatban tegnap volt egy találkozó, és fontos pont az is, hogy az EU állampolgárainak szabad hozzáférés kell kapniuk az internethez. 120 milliárdot különítettek erre e, el. A finanszírozást az Európai Parlament és a tagállamok végzik. A kérdésem az önhöz az az, hogy kiáll-e amellett, hogy a tagállamok időben adják át az eszközöket annak érdekében, hogy a Wi-Fi Európának program megvalósuljon. Az 5G akcióterv, az 5G nagyon fontos Európa számára, hogy vezető szerepet töltsön be, és ezt ne, vez, ne veszítse el. Az 5G technológiának 2020-ig be kell indulnia, 2018-ig lesznek a tesztelések, világszerte 5G standardokat kidolgozniuk, és a tagállamoknak pedig ki kell dolgozniuk a terveket az 5G kiépítésére 2018-ig. Milyen terveket fognak előterjeszteni amelyekkel a tagállamokat majd motiválni lehet arra, hogy ezeket az 5G terveket időben beterjesszék, és ezeket végre is hajtsák. Az államtitkár úrtól kérdezném, már szó volt arról, hogy a Horizon 2020 végrehajtása nehéz lehet, és főként a harmadik országok kapcsán kérdezem önt, akik részt vettek ebben a programban, hogy csökkenteni kell a bürokratikus terhet, hogy gördülékeny legyen a végrehajtás. Itt is a finanszírozás kérdése 200 millió származna a tagállamoktól, hogyan lehet a tagállamokat arra rávenni, hogy fizessék ezt be, és ezen kívül azok a tagállamok, amelyek nem részesüljenek a programnak, hogyan lehet őket rávenni arra, hogy vegyenek ebben részt. Kopernikus a Galileo mellett a második kiemelt programja az űrprogramnak. Van egy műhold fellövés márciusban majd, ez évben, több eszközre van szükség a támogatásra, amellett lesz, hogy a Kopernikus tovább támogassák. Elnök, köszönöm szépen minden kérdést. a hozzászólás, a hozzászólás idő lejárta után tette fel, bár érdekesek voltak ezek a kérdések. Két hozzászólók van még, Rübis úr. Igen, szeretnék először Malias doktornak köszönetet mondani azért, hogy hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a digitális belső piac. A célunk az az, hogy igazi digitális belső piacot hozzunk létre, egy olyat, ahol um, a verseny technológia semleges, a wifi, wifi-t választok, illetve a telekom uh, cégek között, és a fogyasztók a legjobb um, lehetőségeket alkalmazhassák. A roaming kapcsolatban sikerült előre lépnünk, most már a nemzeti szolgáltatók megfelelő versenyt folytathatnak, viszont a tagállamok között nincsenek vers, nincs verseny. A cél az az, hogy Európán belül is megnyissuk a piacokat, és egy digitális belső piacot érjünk el. Jövő héten tárgyalunk tovább. Önök hogyan látják a jelenlegi helyzetet? 2,77 euró gigabájtonként az átlag ár Európában. Úgy gondolják-e, hogy ez a nagykereskedelmi plafon ezen ár felett lesz, vagy ez alatt lesz. Ez érdekelne engem. Köszönöm szépen, Tolja asszony! Én is szeretném üdvözölni a Máltai elnökséget és biztosítani a miniszter urakat, hogy nagyon sok területen fogunk együtt dolgozni. Ez az elnök szükség félig meddig az elvégzett, gyorsan lezárandó ügyekhez kötődik ami a már elfogadott aktusokat illeti, de olyanokat, ahol a tanácsnak még tennivalója van a hatályba léptetésen, például a 700 MHz föl alatti frekvenciasáv kapcsán. Szóval ebben együtt kell működni. Az, a tagállamok az 5G-t is most már igyekeznek bevezetni. Fontos az európai koordináció, hiszen a technológiai változás azt jelenti, hogy új lökést kaphat az Európai Unió innovációja, tehát nagyon fontos a koordinált fellépés. Ma délelőtt és beszéltünk azokról a témákról, ahol a finanszírozásban a máltai elnökségnek komoly feladata lesz még. Önök nagyon jól tudják, hogy a Prima program a 185-ös cikk alapján igen bonyolultan valósítható meg, nagyon fontos, hogy ne a bürokrácia vegye át a főszerepet, hanem a célt meg tudjuk valósítani. Fontos azt is demonstrálni a partnerállamoknak, hogy az európai bürokrácia jó célt is szolgálhat. Nagyon fontos ez a fejlődés, fejlesztés a velük való kapcsolatunk szempontjából. Well, thank you very much. I will not prolong it, but... Ezzel most végére értünk a hozzászólók listájának. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy elkezdhettük a munkát a Mátai elnökséggel. Az első trilógus már megvolt, az én jelentésem volt ez a roaminggal kapcsolatban, tehát azt gondolom, hogy nagyon jól tudunk együtt dolgozni. És Tosinovszki kolléga nagyon jól mondta, hogy a digitális forradalom a máltai elnökség alatt fog kitörni. Azt gondolom, ez nagyon érdekes időszak lesz az elnökség számára, hiszen mi nagyon is a jövővel foglalkozunk ebben a szakbizottságban. Az energiaügyekkel kapcsolatos prioritások nagyon érdekesek, például az energiahatékonyság, ami egy nagyon konkrét téma, és segíteni fog minden európainak, és ráébreszti őket, hogy Európa valóban tud nekik segíteni. A jövőben mindenkinek a lakása kellő lesz, akár délen, akár messze északon lakik, ahonnan én is jöttem. A trilógusokon fogunk majd tárgyalni, de nagyra értékelem, hogy az elnökség bekívánja ebbe vonni a tagállamokat. Nem egyszerű ez, de azt hiszem, hogy az érdekében áll az európai polgároknak, fogyasztóknak, felhasználóknak. Itt nem, nem csak a költségvetés egy részéről van szó, itt az egész digitális gazdaságot irányítjuk. Köszönöm szépen. Most megkérném a miniszterurakat, hogy reagáljanak. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani a bátorító szavakért, amelyeket önök most elmondtak, és már most látom, hogy nagyon jó lesz majd az együttműködésünk. Megpróbálok hozzászólni és reagálni az elhangzott hozzászólásokra. Castillo asszony a témáknak egy egész során ment végig. El kell, hogy mondjam, ami a kódexet illeti. Az egységes digitális piac megvalósulását láthatjuk, ahogy azt ön is mondta. Az elnökség részéről az egységes digitális piacot az egyik prioritásunként azonosítottuk, és teljes mértékben felsorakozunk majd a tetteinkkel is a szavaink mögé. Kétségtelenül nagyon fontos ez a téma számunkra. A tanácsban elkezdtek komolyan foglalkozni ezzel a kérdéssel, és megkezdték a cikkenkénti vizsgálatot. Ezért úgy gondoljuk, hogy a teljes kódex vizsgálata után egy jobb képet alkothatunk majd arról, hogy hol lesznek majd a nehézségek, és ez mindenképp meg fogja könnyíteni a következő elnökségek munkáját. Ami a roamingot illeti, szeretnék köszönetet mondani az előadóknak a konstruktív hozzászólásokért. Amint az önök szemmel is ismert, van egy határidőnk, június 15-e. Az európai polgárok is tudják, hogy ebben az időpontban a roaming díjak eltörlését várhatják, és ezt az időpontot be kell tartanunk. Biztos vagyok abban, hogy az önök remek elvégzett munkája a trilógusokon és munkacsoportokban megoldásra fog vezetni, bár vannak eltérő véleményeink az adat plafonokkal kapcsolatban. Ami a wifi rendeletet illeti, úgy látjuk, hogy április körül, környékén készen állunk majd a ezzel kapcsolatos tárgyalásokra. Már elkezdtük a technikai szintű egyeztetést az előadóval, és már várjuk, hogy hogyan zárul majd ez a folyamat. Nagyon fontos kezdeményezés ez, mások is említették már a megjegyzésekben ma délután. Remélem, hogy ezzel sikerült válaszolnom a hozzászólásra. Amit Dali asszony kérdését illeti, szeretném erről elmondani, hogy valóban elismerjük, hogy a spektrumot most kiküszöböltük, és mivel ez egy véges erőforrás, ezt jelenleg az államok kezelik. És azt is belátjuk, hogy a bizottságnak itt az a célja, hogy egy jobb, hatékonyabb spektrumhasználat történjen meg. Jobb koordináció, jobb kihasználás az, amit ők szeretnének elérni. A valóságban úgy látjuk, hogy a legtöbb, vagy legalábbis néhány javaslat az egységes digitális piac keretében tér ki a spektrum használatára, és arra, hogy hogyan lehet megkönnyíteni az új spektrum kialakítását. Ugyanakkor a legutóbbi tanácsülésen is feljegyezhettük azt, hogy vannak a tanácsban ugyan véleménykülönbségek, de nekünk az elnökség részéről közvetítőként kell működnünk, és egészséges párbeszédet kell elősegítenünk, hogy előre tudjunk haladni a kódexnek a spektrumra vonatkozó részével kapcsolatban. Tozanovszki eh, képviselő is eh, feltett egy kérdést, vele már volt alkalmam találkozni tavaly decemberben is. És eh, mi is valóban úgy látjuk, hogy ez része az elnökségnek, és teljes mértékben egyetértünk vele és azzal is, hogy fontos, hogy úgy lehessen a roaming keretében is használni a telefonunkat, mintha otthon lennénk. És arra törekszünk, hogy a már jelzett határidőre jó megoldás szülessen. A terek is elhangzott. Úgy döntöttünk, hogy a legjobb az lenne, hogyha szekciónként átvesszük a kódexet, ahogy korábban már mondtam, és utána áttérünk a belek rendeletre. Ez a legjobb módja annak, hogy kezeljük ezt a kérdést. Ami Viernek asszonyt illeti, remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét. Excuse me. Elnézést kérek. Egy nagyon fontos dolgot említett, a tengerészetet. Valóban ennek a népszerűsítésért is én vagyok a felelős, és az én minisztériumom. És ahogy ön helyesen megjegyezte, Áprilisban egy informális miniszteri konferenciát fogunk szervezni. Ahogy ön is helyesen megállapította, a következő biztos, John Borch, aki az integrált tengerészeti politika felelőse volt. A jelenlegi biztos szintén az óceánok irányítását tekinti a saját gyermekének, hogy úgy mondjam, tehát ez a téma nagyon fontos, egyetértek önnel. Ettől eltekintve jelenleg ennek a konferenciának a napirendjét vitatjuk meg, vagy vitatjuk meg újra. Ez április 21-én lesz Máltán. Itt az a cél, hogy az óceánok irányításáról beszéljünk, és ezen kívül a tengerészet és a parti turizmust is megvitassuk. Ez egy igen fontos téma a régió számára, és az Unió más országai is érdeklődnek iránta. Ami Kapel asszony kérdését illeti, Jelen pillanatban úgy tudom, hogy a költségvetésről még most is zajlanak a viták, de remélem, hogy időben elkészülünk ezzel. Ami az 5G-t illeti, azt hiszem, hogy az itt elkészült jelentés segíteni fog majd ebben. És ez a lehető legjobb módja annak, hogy bevezessük az 5G-t. Tolja asszony. Um, uh, uh, köszönjük szépen a hozzászólást és köszönöm a bátorító szavakat is. Az 500 mhz kapcsolatos tárgyalásokat példaként lehet tekinteni arra, hogy az intézményeink közötti együttműködés hogyan tud hatékonyan működni. Azt gondolom, hogy az jól működött, és azt vetíthetjük elő, hogy ez fog történni más témákban is. Röbig úr, Ami az árakat illeti, bizonyára ön is tudja, hogy erről jelenleg a koreperben és trilógusokon is tárgyalnak. Tehát a jelenlegi tárgyalásokat nem szeretném veszélybe sodorni, és nem megyek bele ebbe a témába. Remélem, hogy megválaszoltam az összes hozzászólást, amelyet hozzám intéztek. Elnézést. Kumpula Nátri asszonynak még nem válaszoltam. Köszönöm a megértését. Biztosíthatjuk önt arról, hogy valamennyien ugyanazokért a célokért küzdünk, és azt hiszem, hogy most végre sikerült megválaszolnom az összes kérdést. Köszönjük szépen, de még itt van a parlamenti államtitkár úr, hogyha tudná folytatni, akkor parancsoljon. Én is szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólalnak, azért, hogy kedvesen szóltak, és sikert kívántak nekünk. Szeretném azokat a kérdéseket megválaszolni, amelyek a kutatáshoz, innovációhoz, az űrhöz kötődnek. Szakoráfa asszony kérdését válaszol meg a primával kapcsolatban, ez az egyik prioritásunk, az elnökség során a kutatás innovációs szektorban. 2012-ben Barcelonában arról döntöttünk, hogy a legjobb módja annak, hogy hosszú távú együttműködést érjünk el, ez a 182-es cikk volt. Új megoldásokat kell fejleszteni a fenntartható vízkezelés és élelmiszertermelés érdekében. Így meg lehet oldani az olyan kérdéseket, mint a migráció, a klímaváltozás, és kulturális idakat lehet képezni a, Földközi-tenger különböző partjai között. Szeretnénk lehetőleg jobb előlépést elérni a jogkotási tárgyalások során az e, a Prima kapcsán elnökségünk alatt. Kevés az idő, de várjuk azt, hogy együttműködjünk az Európai Parlamenttel, és hogy gyorsan el lehessen fogadni a primát májusban, hogy a Horizon 2020-as primára elkülönített költségvetés ne vesszen el. Lesz április 18-19-én egy Med esemény, és a Med nagyon fontos szerepet játszik az Euromed konferencián és a Valetta nyilatkozat előtt. Kappen asszony is kérdezett a Horizon 2020 tekintetében, hogyan lehet elérni azt, hogy megfelelő legyen a részvétel a Horizon 2020-ban. A harmadik országok esetében ez nagyon fontos, és remélhetőleg a következő felülvizsgálat során ezt is megvizsgálhatjuk. Várjuk az ajánlásokat. Az űr kérdése talán az Európai Bizottság ezt jobban meg tudná válaszolni. 12 milliárdot fordítanak az EU költségvetésből az űr programokra 2014 és 2020 között. Ez óriási összeg, és bizonyára ez meg is fog térülni. Ennek a programnak a célja az az, hogy az űr erőforrásokat jobban fel lehessen használni Európa versenyképességének növelésére és a munkahelyek teremtésére. Az űrtechnológiák, az információ nagyon fontos politikai prioritás, például az üvegházi gázok ellenőrzése szempontjából, a határok biztosítása, a digitális gazdaság képítése szempontjából. Megfelelő támogatásra van szükség ahhoz, hogy az űrstratégia végrehajtható lehessen. Végezetül Bízom abban, hogy az átfogó, ambiciósus tervünk, munkatervünk az űr területén a szektornak azt a prioritást adja, amire rászolgál. Málta kapacitása gyerekcipőben jár még. Az elmúlt évben a kormány számos űrhöz kötődő intézkedésben vett részt. Az elnökségünk során Érdekes év lesz ez Málta számára az űrkutatás szempontjából. Megnyitunk egy interaktív tudományos központot is Máltán, ahol van egy planetárium, és állandó kiállítás is látható az űr témájában. Terveink szerint az elnökség során egy Kompernikus információs képzési eseményt is fogunk tartani, lesz egy Mercator esemény is június 17-én. Ezen kívül a kormányom beindítja Málta első űrpolitikáját. Ezen kívül szeretnénk elmélyíteni egy működésünket az Európai űrögynökséggel, hogy jobban ki lehessen használni az űr által képviselt lehetőségeket. Konkrét projekteket kell azonosítani, amelyen a kapacitásainkat kiépíthetnénk. Ezek megfelelnek a kormány azon fáradozásainak, hogy a Málta gazdaságot egy tudásalapú társadalom alakítsa át. Lesz egy szeminárium is a tengeri stratégiáról május 17-én. A tanácsi következtetéseken is dolgozunk. Nagyon fontos folytatni a Kopernikuszt és az európai űrprogramokat. Elnök, köszönöm szépen mindkét miniszternek. Azt kértem önöket, hogy legyenek rövidek, de a kollégáik, a két másik miniszter már vár itt az ajtó előtt 10 perce. Tehát mindenképpen arra volt szükség, hogy a lehető legrövidebben szóljanak hozzá, de köszönjük szépen ezt a vitát önöknek, köszönjük, hogy megválaszolták ezeket a kérdéseket, köszönöm szépen és most pedig következő alkalommal is szívesen látjuk Önöket, de most várjuk az Önök máltai kollégáit. Thank you. Thank you. Uh, uh, two uh, other representatives of Malti. A máltai kormány újabb képviselői érkeznek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 Uh, that we've got um, next guests. A következő vendégeink megérkeztek Máltáról, az Európai Unió elnökségének képviseletében, ipari és KKV politika. Chris Cardona úr, a máltai gazdasági és befektetési miniszter, és a második téma az energiapolitika prioritásai Konrad Mizi úr, Konrad Mici úr, a miniszterelnök eh, irodájának minisztere. Kérem, hogy lehet, legyenek a legrövidebbek, és arra kérem most önöket, Arkép Cardona miniszter urat, hogy tartsa meg a bevezetőjét a Máltai elnökség során. Az elnökség részéről mi hiszünk abban, hogy nagyon fontos az ipart az európai politika előterébe helyezni, ahogy azt az Európai Parlament is hangsúlyozta a közelmúltban. Nincsenek eh, jogakotási dokumentumok az ipar területén most, de úgy véljük, hogy nagyon fontos megvizsgálni azt az öko szisztémát, amelyben az ipar működik. Európa mind szektoriális, mind pedig holisztikus megközelítést alkalmazott az ipar kapcsán. Szektorális szinten láthattunk az acél, illetve a védelmi ipar területén kezdeményezéseket. Ezen kívül az európai intézmények úgy vélik, hogy egy sokkal gyakorlatilasabb megközelítést kell alkalmazni azért, hogy az Európai Unió versenyképességét növelni lehessen, és egy vállalatbarát környezetet kívánnak teremteni, amelyel a hosszú távú tőkebefektetéseket lehet elősegíteni. Mindezzel fogunk foglalkozni, foglalkozni kell azzal a befektetési szakadékkal is, amelyen az iparnak kellett szembenéznie a 2008-as gazdasági válság óta. Az FC nagyon fontos volt, nagyon fontos intézkedés volt ez, hogy a befektetések hiányát meg lehessen fordítani. Az Európai Uniónak vannak kezdeményezései a digitalizáció kapcsán és az ipart illetőleg, a körforgásos gazdaság kapcsán, és nemrégiben a startup, illetve a scale-up intézkedés is megjelent. Vannak horizontális intézkedések is, amelyek az ipari ökoszisztémát illetik, a tőkeunió, energiaunió és a digitális belső piac. Az elnökség megkezdése előtt Málta bilaterális találkozókat tart különböző szereplőkkel. az egy célja az volt, hogy meghatározzuk az ipari prioritásokat a következő hat hónapra. A trió formátumban a Málta elnökség megerősíti azt a munkát, amit Hollandia kezdett el, illetve Szlovákia folytatott és a prioritások az elnökség kapcsán három csoportra oszthatóak. Az egyik az EU ipari kompetenciájával, gazdasági növekedéssel foglalkozik, a második a tranzakciós költségeket illeti az Európai Unión belül, a harmadik, illetve megnyitja az ajtót ez a tanács számára a üzleti vállalati szereplők irányába. Az ipari portfólión belül úgy vélem, hogy a máltai elnökség a vegyi iparral fog főként foglalkozni, beszélni fogunk az európai vegyi ipar jövőjéről, megvizsgáljuk ezen iparág helyzetét. A logisztika, szállítás egy olyan szektor, amelyet ellenőrizni, elemezni fogunk, megvizsgáljuk azt a versenyelőnyt, amit az Európai Unió élvez a logisztikai szektoron belül, és hogy hogyan lehet ezt eh, tovább növelni, figyelembe véve azt, hogy mi történik a kereskedelmi eh, területen, főként a Brexit, illetve a Trump kormányzat hatalomra lépése után. Lesz egy Startup Scale-up kezdeményezés is, szeretnénk a startupokat erősíteni, a scale-up és nagyon fontos számunkra. Nagyon sok innovatív elképzelés van, nagy a vállalkozókedv, viszont nagyon sok cég nem lép túl a 3-4-5 éven, nem e, sikerül így kiaknázni az EU e, potenciáját. Tehát a Mátai elnökség eltökélt annak irányába, hogy a startupok tényleg egy teljes potenciáljukat kifejleszthessék. Különböző fejlődési szakaszával foglalkozunk a KKV-knak, azzal, hogy milyen fajta nehézségeik vannak, például a finanszírozáshoz való hozzáférés kapcsán, operacionális stratégiai aspektusokkal foglalkozunk, a, a humán kapacitással, és már várom azt, hogy az önök szakbizottságával beszélhess kérdések a Startup Scale-up kezdeményezésről, akkor, amikor a jelentéstevőjük elkészült a jelentéssel. Azt kérem Buzek urat, hogy vegyen részt majd az informális miniszteri találkozónkon április 5-én, 6-án Valettában. Ezen mű találkozó során beszélhetünk a különböző fázisairól a startupoknak. Az ipar digitalizációja, negyedik pontként, ez az elmúlt évtizedekben megváltozott, a termelés, az árutermelés, a szállítás, a, a közigazgatás is megváltozott emiatt. A digitalizáció egyre inkább megváltoztatja a hagyományos ipart, illetve a szolgáltató szektort. A digitalizáció megváltoztatja azt, hogy az autókat előállítsuk, a vegyi anyagokat előállítsuk, vagy azt, hogy a bankok pénzügyi szolgáltatást eh, nyújtanak. Hosszú még a lista. Ennek eh, egy része a termelés, ellátás, illetve a fogyasztók közötti kapcsolata mert nagy megváltozott. Tehát a vegyi anyagok, az autók eh, is változnak, az autók egyre intelligensebbek, Ezáltal a digitalizáció nagyon fontos. Érdeklődve olvastam azt a jelentést tervezetet, amit Bütikófer úr készített az európai ipar digitalizációja kapcsán, osztozom a véleményében. Abszurd az a helyzet, hogy az új technológiák a különböző tanulmányok szerint munkahelyvesztéssel járnak, ugyanakkor Európában nincsenek, nincs elegendő képzett munkaerő 180 ezer informatikusra van szükség eh, Európában, tehát ezért is a digitalizációnak nagyon eh, erősen a szakértelemre kell építenie. Az oktatás, a szakképzés, az egész életen át tartó tanulás, a digitális eh, tudás, amelyet már ki kell építeni kiskortól kezdve, ez nagyon fontos a digitális készségeket elő kell segíteni határokon átnyúlva, nem csak a nagy iparokban, hanem a KKV-kban, a kézműves iparban is. Ezen kívül, és ezzel le is zárom, az elnökség az Európai Parlamenttel együtt foglalkozik a Business Transfer konferenciával, amely majd Valettában lesz, és megragadnám az alkalmat arra, hogy önt elnök úr meghívom erre a konferenciára. Thank you. Thank you. Köszönöm miniszter úr az előadását. Szívesen jövök Máltára természetesen. Április 5-én és 6-án az Európai Parlament Strasbourgban ülésezik, akkor nem lesz könnyű, de március 17-én valószínűleg el tudok utazni. Köszönöm a meghívást, most pedig az energetika politikáról Konrad Mici miniszter urat hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, Buzek úr. Három oknál fogva nagyon örülök, hogy itt lehetek. A TTA Energia tanácshoz 2013-ban csatlakoztam. Nagyon komolyak voltak akkor a kihívások, és komoly jelzéseket adtunk az Energia Unió elképzelését a kezetektől fogva támogatom a tanácsban, ideértve a szükséges jogszabályokat és A harmadik pedig a legkisebb EU tagállam minisztereként jöttem ma ide, akkor, amikor az Európai Unió rendkívül ambíciózus energetikai ágendát kíván megvalósítani, amely az európai állampolgárok érdekeit hivatott szolgálni. A római szerződésnek a születésnapját is idén ünnepeljük a 97-es római szerződésre gondolok. A belső piac nagyon fontos eredményeket tud felmutatni, és az energia a közösségépítésnek a szívét jelenti. Ma már nem a szénről, meg az acélról beszélünk, mégis nagyon sok a kihívás. Az Energia Unió koncepciója fontosabb, mint valaha Búzák úr, az egyik fő építésze ennek az integrációnak velünk van ma. Az energia mindig az európai integráció központi témája volt 1951-ben, amikor a Párizsi Szerződés az Európai Szén és Acélközösséget létrehozta, már akkor nagyon fontos volt de csak 1996-ban fogadta el a bizottság az első energiacsomagot, aztán 2003-ban a másodikat, 2009-ben a harmadikat annak idején még az állami tulajdonú energiaszolgáltatók és energiakitermelők uralták a piacot. Az első 98 as elektromos energia és gáz irányelvek a piac részleges megnyitását célozták meg, később már teljes megnyitásról volt szó. Ugyanakkor ezek az erőfeszítések ezen az óriási üzleti területen nem voltak teljesen sikeresek, nem sikerült a, zárakat leszorítani, a nemzeti struktúrákat háttérbe szorítani, az új belépők belépését elősegíteni. a tagállamok közötti és az érintettek közötti együttműködés hiánya 2007-es válságban mutatkozott meg a három energiacsomag végrehajtásában a tagállamok nem vettek részt elég határozottsággal. Nagyon fontos ezért tovább lépni többször is gázszolgáltatási zavarok alakultak ki az EU tagállamaiban. A gázbeszerzések felét ugyanazon a tranzitországon keresztül szállítják Európába, és Európa felismerte, hogy az energiaforrásoknak és beszállítóknak való kiszolgáltatottsága súlyos majdnem egy milliárd eurót költött időnként naponta az EU energiaimportra. Miközben a széndiokszid kibocsátást csökkenteni kívánjuk, a versenyképesség továbbra is kihívás az amerikai energiaszektorral az új amerikai elnök hivatalba lépése után. A válság hangulat azonban lendületet adott Európa belső energiapiaca kiteljesítésének. Így született a kezdeményezés az Energia Unióra. Most tanácselnökként egy sor jogszabályjal lesz dolgunk ezen a területen. Nagyon fontos, hogy a 2014-es szorongás ne fordulhasson elő újra a jövőben. A villamosenergia és gázhálózatok integrálásával, a versenyképesség javításával, a liberalizálás folytatásával. Itt vagyok most, hosszú évekkel azután, hogy a folyamatot beindították, történelmi pillanatban, és szeretném elmagyarázni, hogy Málta miként kíván megbírkózni ezzel a kérdéssel a tanácsban. Ugye 28 tagállamot képviselünk, mi vagyunk a legkisebb tagállam, ez nem a gyengeség jele, hanem a realizmust kell, hogy táplálja. Um, az északi, a közép-európai uh, szempontokat egyformán látjuk, egyik sem befolyásol bennünket, új, viszonylag uh, uh, friss tagállam Málta, de nem az számít az energiában, hogy kicsi e, az ország vagy nagy, hogy Európa közepén vagy a perifériáján van-e. Nagyon fontos, hogy biztonságos legyen az energiaellátás, e, és olcsó, ugyanakkor környezetbarát. Ez nagy e, kihívás, megfelelő összekapcsolásokra van szükség a villamosenergia és gáz hálózatokban egy kis sziget számára is nagyon fontos az energiaellátás biztonsága, a megújuló energiákat pedig nagyobb hangsúlyjal kell használni a környezet érdekében. Egyesek nagyon aggódnak az energia miatt, ugye magas a rezsiköltség, és az országok versenyképessége is sérül, így a munkahelyek száma is csökken. Nagyon nagy politikai öröm a kormányon számára, hogy egy ilyen témát vihetünk a tanácsban. Az Energia Unió három áosztázatot kell, hogy kapjon. Megfizethető lesz, az ellátás biztonsága javul, és az összekapcsolások megvalósulnak a szomszédos országokkal, fenntartható lesz a rendszer, és egészségesebb lesz az energia mix, így a különböző kihívásokat egyszerre tudjuk kezelni az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet biztosíthatom már a teljes körű támogatásáról az unió iránt anélkül, hogy poétikus lennék, azt mondhatom, hogy egy pragmatikus ország, mint Málta, amelynek nincsenek presztízs szempontjai, hasznosan tudja irányítani ezt a munkát. Az egyeztetések során végig pragmatikusak kívánunk maradni, és folyamatosan figyelemmel kell lennünk az emberek, az állampolgárok szempontjaira. Az energia kritikus fontosságú, az európai identitás szempontjából pedig fontos, hogy újra közel kerüljünk az emberekhez, az állampolgárokhoz. Azokat a kérdéseket válaszoljuk meg, amelyeket az emberek tesznek fel, ne azokat, amelyeket magunk teszünk fel, őket a villanyszámla érdekli meg az, hogy ne legyen áramszünet, és tudják fűteni az otthonaikat. Illetve a légkondi is működjön. A smog, a korom, a füst, ami a közeli erőműből jön, szintén bosszúságot jelent az embereknek, ezzel is foglalkozni kell. Tehát amikor a, az Energia Unióról beszélünk a tévében, az embereknek tudniuk kell, hogy az ő szempontjaikat, problémáikat kívánjuk kezelni. Az energiaszektor az EU működésének központi részét képezi. Hogyha sikerül előrelépni benne, annak csak nyertesei lesznek. Hogyha nem hallgatjuk meg az emberek által felvetett problémákat, akkor nem tudunk hatékonyak lenni. Szóval úgy gondolom, hogy nekünk az elnökségben pragmatikusnak kell lenni, kézefogható megoldásokat kell javasolnunk. Úgy gondolom, hogy a megfelelő eszköztár rendelkezésre áll már az energetika terén. Szeretnék köszönetet mondani eh, Sefkovics és Kanyéte biztosoknak eh, az együttműködésért, eh, amit folytatnak. Az Európai Parlamentnek kritikus szerepe van ebben a folyamatban. Ki tudna jobb válaszokat adni az állampolgároknak, mint azok, akiket ők választottak mint azok, akik hetente találkoznak velük. Nagyon fontos, hogy együttműködjünk, egyeztessünk a parlamenttel, számítok az önök kollegiális együttműködésére és őszinteségére. A mi saját prioritásunk a gáz ellátás biztonsága, a második az energia címkézési javaslat, a harmadik a tiszta energia mindenkinek csomag, és ennek a lendületének fenntartása, a negyedik pedig az euró-mediterrán dimenzió. Ami a gázellátás biztonságát illeti, ez az egyik fő kockája az Energiauniónak és a Máltai elnökség munkájának már a kezdetekkor munkacsoportokat hívtunk össze, hogy folytassuk a szlovák elnökség alatt megindult munkát. A máltai elnökség a trión belül is a szlovák és holland partnerekkel együtt fog működni, illetve nyitva el a parlamenti egyeztetés előtt bízom benne, hogy gyorsan előre tudunk lépni az EP-vel, az EU energiaellátási biztonságának elérése érdekében, és bízom benne, hogy a megállapodás megszületik elnökségünk vége előtt. Hadd zárjam azzal, hogy a következő területeken várunk előrelépést, regionális előre együttműködés, tanácsban egyetértés volt ebben, a határon túlnyúló megállapodásokat így meg lehet valósítani. A második az információcsere megállapodás, ami az ellátás biztonsága szempontjából szintén fontos. Ugyanakkor itt arányosnak kell maradnia a bürokratikus terheknek, a hosszú távú gázbeszerzések a tagállamok gázfogyasztásának 40%-át teszik ki nem szabad, hogy az ellátás biztonságát veszélyeztessék ezek, hogyha kétségeik vannak, akkor a partnereknek a bizottságot értesíteniük kell erről, más információkat is kérhet ez a bizottság de az árra vonatkozóan nem, és arányosnak kell lenni. A szolidaritás az utolsó fontos szempont. A tanácsban széles körű az egyetértés, a kompenzációról és a szolidaritást a rendelet szövege pontosan meghatározza majd Bízom benne, hogy ebben a fontos dosszéban is szorosan és gyorsan tudunk együttműködni a parlamenttel. Az a közös célunk, hogy minél hamarabb megállapodásra jussunk. Most pedig az energia címkézési ügyre térek át. Ez egy elsődleges prioritás a máltai elnökség számára. Úgy gondolom, hogy a tiszta energia csomag miatt nem szabad, hogy tovább húzódjanak ezek az eljárások. A máltai elnökség a parlamenti kollégákkal szorosan együtt fog működni, hogy megoldást találjunk. Már eddig is jelentős előrelépés történt, amire lehet építeni a jövőben. Úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk a megállapodás felé. Most pedig nézzük, hogy mi a szándékunk a tiszta energiát minden európainak csomaggal. Olyan energiauniót szeretnénk létrehozni, amely megfelel a 2014-ben megállapodott 2030-as céloknak, a november végi bizottsági kommunikáció alapján, amely tartalmazza ennek az építőköveit egyszerűen nem elegendő, hogy megnyissuk a különböző aktákat, javaslatokat kell tenni most már, és ez a célunk az energiahatékonyság, a villamosenergiapiac tervezés, az ellátás biztonsága és az energiapiac irányítása terén. Februárban a miniszterek fontos politikai nyilatkozatokat fognak tenni erről a fontos csomagról. Az energiahatékonyság az elsődleges, ezen túlmenően pedig az épületek energiahatékonyságára vonatkozó javaslattal fogunk foglalkozni június végéig. A többi jogalkotási területen is szeretnénk lendületbe hozni a munkát. Ezeket már említettem. Az energia Unió kezdeményezés, nagyon fontos, bízunk benne, hogy a parlamenttel eh, nagyon szorosan együtt tudunk működni, a munkacsoportok már megkezdték a munkájukat. Legutolsó pont, eh, az Európai Bizottság az unió helyzetéről napokon belül fog beszámolni, novemberben már készült egy beszámoló az Energiaunió állapotáról, a földközi tengeri gázplatform témájában. Úgy gondoljuk, hogy az euró-mediterrán dimenziót hangsúlyoznunk kell, és a máltai csúcs után egy EU energiaminiszteri találkozót hozunk tető alá a partnerországok energiaminisztereivel. Itt a gáz és egyéb energiaplatformról lesz szó. Természetesen az elnök urat szeretettel látjuk. Ezen a konferencián kis szigetek fóruma is létrejön majd az EU-n belül. Köszönöm eh, szépen a figyelmüket átfogó megközelítést fogunk alkalmazni. Az energiállátás biztonsága, a fenntarthatóság és a megfizethetőség érdekében az energiaterén. Köszönöm. Köszönöm szépen mindkét eh, miniszter úrnak a kiváló beszédeket és szeretném emlékeztetni a képviselőket, hogy nagyon-nagyon rövid időnk van, de reméljük, hogy sikerül egy átfogó vitát folytatni. Csak kérek mindenkit, hogy nagyon tömören fogalmazzon, de szeretném, hogyha mégiscsak lenne vitánk, nagyon fontos ez. A néppárt részéről az első hozzászóló Kassa úr, aki szintén Máltáról érkezett az Európai Parlamentbe. Köszönöm szépen, elnök úr! szeretnék egy kérdést feltenni az energiaügyi miniszternek. Miniszter úr, önfelelős volt az Enem Malta privatizálásáért is, ez az energiavállalat Máltán. És a Panama botrányban kiderült, hogy önnek titokban cégei vannak, ahová egy millió dollárt eh, kívánt elhelyezni. El tudja magyarázni a szakbizottságnak, hogy honnan jöttek ezek a milliók? A máltai polgárok, a média és a parlament eh, ezeket a kérdéseket eh, már sokszor megkérdezte öntől, most végre lehetősége van válaszolni erre, már hónapok óta várjuk ezeket a válaszokat. Köszönjük szépen! Dali asszony a szocialisták részéről. Cardona, Mitzi. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm Cardona és Mici miniszter urakat. Engedjék meg, hogy elmondjam, mennyire nagyra értékeljük a máltai elnökség prioritásait. Mivel én is máltai vagyok, szeretném elmondani, hogy a mi hazánk számára nagyon fontos pillanat ez, hogy Málta betöltheti az elnöki szerepet. A prioritásokat illetően Mici eh, miniszter úrral szeretném kezdeni. Nagy örömmel hallottam, hogy önt érdekli a mikro eh, és kisvállalkozások eh, helyzete. Szeretném megkérdezni, hogy milyen módon adnak prioritást ezeknek az európai KKV-knak, és különösen a startup vállalkozásoknak. A hazánk arról is híres, hogy a nehéz üzemanyagok helyett cseppfolyós gázra váltottunk. És ma ezek a az üzemanyagok nagyon népszerűek Európában. Az Unió egyik legfontosabb jogszabálya a gázellátás biztonsága volt. Az egyik legfontosabb elem itt az, hogy gondoskodjunk arról, hogy az energiaellátás biztonsága mindig megmarad, és az Európai Unió összes polgára megkapja ezt az ellátást bárhol éljen is, még válság idején is. Mit gondol az elnökség, hogyan tervezik kezelni ezt a problémát, és mit gondolnak, hol lehetne többségük a tanácsban egy ilyen fontos témában? A zöldek nevében Claude Törmisz következik. Thank you, thank you. Köszönöm, miniszter urak. Bütikofer kollégára reagálnék egy másik kérdésére. Azt gondolom, nagyon fontos, hogy a regionális dimenziót is figyelembe vegyük, tehát a földközi tenger vidékét. A bizottságban és a parlamentben is már van formalizált együttműködésünk a Balti tengerrel, Dél-Kelet-Európával, az Északi tengerrel. Jól együttműködünk Németországgal, Franciaországgal, a Benelux államokkal, tehát van mindenhol tevékenységünk, de azt hiszem, hogy az önök elnökségét ki kellene használnunk arra, hogy elmélyítsük a közös munkát az energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, intelligens hálózatok területén, és nagyon várom már, hogy elkezdhessünk dolgozni ezeken a témákon. Nem tudom, hogy ki írta az ön beszédét, de amikor azt állítja, hogy az energia árak annyira mások Európában, mint Amerikában, akkor azt hiszem, hogy itt szükséges egy kicsit disztingválni. Ugyanis, ha megnézzük a legfrissebb gázárakat, Európában látható volt, hogy az erőfeszítéseink nyomán, azért is, mert az olajár indexeket eltöröljük, a gázárak csökkenni kezdtek. Tehát sokkal kisebb a különbség Amerikához képest, mint két-három évvel ezelőtt volt politikai erőfeszítésnek köszönhetően eh, Jerzivel és eh, másokkal eh, közösen sikerült ezt elérni. Tehát mivel 25 euró per megawatt óra volt a referencia ára az energiának, a Németország, Franciaország, Benelux államok területén ez úgy nézett ki, hogy ha nem lett volna egy válság francia oldalon, akkor érdemes megnézni, megnézni az Egyesült Államok piacát, és ezt összehasonlítani az igencsak kitett európai piaccal. Tehát nem tudom, ki írta az ön jegyzeteit, de el kellene nézni, hogy valóban helyén való-e ez. Mi nagyon sokat foglalkoztunk ezzel az elmúlt években. Köszönjük. Sirikiotis kolléga következik a GUE nevében. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a miniszterurakat körünkben. Ami az ipar kérdéseit illeti, egyetértünk az önök céljaival, miszerint Európát újra kell iparosítani, és támogatni kell a KKV-kat. De ahhoz, hogy ezt sikerüljön megvalósítani, nagyon konkrét javaslatokra van szükség, és konkrét tervekre. És kutatások azt bizonyítják, hogy a KKV-k 50%-a az első pár évben lehúzza a rolót, és ezért 1,7 millió állás szűnik meg. És a helyzet egyre romlik a megszorítások és a neoliberális gazdaságpolitika következtében. Milyen intézkedéseket lehetne bevezetni? Ön már említett néhányat, de mit tehetnénk nagyon konkrétan, hogy segítsünk a KKV-knak, különösen pedig azért, hogy a COSME programot segítsük, hiszen ez is a kisvállalkozásokkal foglalkozik. Ez lehetővé tenni, hogy a KKV-k forrásokat kapjanak és ez jobban ösztönözné ezeknek a, a cégeknek a növekedését. Hol vannak a hézagok a munkánkban? Az energiapolitikáról is mondanék valamit. Azt gondoljuk, hogy az prioritásunknak az kellene lennie, hogy az energia egy közjó, és mindenkinek méltányosan és olcsón hozzá kell férni az energiához. Nagyon sokat beszélünk az energiaszegénységről, de van-e önöknek bármilyen javaslata egy integrált európai cselekvési tervre, ami megszüntetné ezt az energiaszegénységet? Ezen felül Máltának rengeteg tapasztalata van az energia elszigeteltsége miatt. Messze van Málta a legnagyobb hálózatoktól, és mi már elértük a 2015-ig kitűzött céljainkat, vagyis azt, hogy megszüntessük ezt az energiaizolációt. A jelentésben, ami az energiahatékonyságról szól, szerepel az európai együttműködés szükségessége, és az, hogy a kelet-mediterrán térség tartalékait kellene használni. Köszönjük! Most az ENF nevében Kapel asszony következik. Zelkádon. Köszönöm szépen, Kaldona miniszter, köszönöm Mici miniszter úr, először is Mici miniszterrel kezdeném, az energiaügyi miniszterrel. Sefkovics biztossal beszéltünk ma délelőtt, főként az Európai Unió tiszta energia csomagjával. Ez egy nagyon um, ambiciózus csomag 2030-ig. Úgy gondolják, hogy ezzel 1%-kal lehet a GDP-t növelni, és um, sok munkát is lehet teremteni. A Clean Energy package a tiszta energia csomaggal 90%-ban növelik a jogalkotási dokumentumokat is. A kérdésem a következő ennek kapcsán. Önök a soros elnökségük során elkívánják elérni azt, hogy gyorsan megvalósuljanak a teológusban a gyakotási elképzelések. Kardona miniszter úr, az ön területen nagyon fontos terület kkv ipar, elmondta a prioritásait, a versenyképesség növelése, a növekedés, a tranzakciós költségek, és ugyanannyira fontos számomra a szereplők közötti párbeszéd fenntartása, főként a KKV-kkal. Elmondta, hogy jelenleg nincsen még jogakutási dosszié, ezt sajnálatosnak tartom, ugyanis nagyon sok más dosszié van, amelyek fontosak lehetnek a KKV-k számára, beszélt a digitalizációról, a körforgásos gazdaság is ide tartozik, a tőkepiaci unió, stb. A kérdésem a következő. Az önök elnöksége során esetleg lesznek-e még konkrét dossziék, az újraiparosítással kapcsolatban, 20%-os újraiparosítási cél van Európa számára. Vannak ezzel kapcsolatban e dossziék, amelyeket az önök elnöksége, vagy a következő elnökség során végre lehet hajtani, annak érdekében, hogy közelítsünk a 20%-os célhoz. Elnök, köszönöm szépen önnek. Metzola asszony Máltáról. Miniszter Mitzi, ez a... Mitzi miniszter, büszke máltaiként szürreálisnak tartom azt, hogy az egyetlen jelenlegi miniszter, aki a panom, panamai dokumentumon is megjelent, mindig ott van. A következő, a a következőképpen uh, foglalták össze a helyzetet. Mici miniszter Panama dokumentumokban érintett volt, ez a miniszter is volt, és igazából a pénzeket nem kereshette legálisan miniszterként. Egyértelmű az, hogy az önhitelessége nem létezik. Miniszter úr, el kell mondjam azt, hogy dühítő számomra azt, hogy nem csak, hogy Máltát kényszeríti arra, hanem az EU-t is, hogy ezt az állat megfizesse most. Csak ön tudja megválaszolni a kérésemet a vagyon nyilatkozatával, hogy kívánja az 1 milliárd 1 millió dolláros befektet, be, betétet finanszírozni. Állítólag más helyekről is kapott bevételeket. El tudom mondani azt, hogy melyek voltak ezek. Végezetül miniszter úr, három cég volt érintett, az öné, a miniszter kabinetvezetői és egy a harmadik személyé. El tudná elmondani azt, hogy kik a végkedvezményezett csej mindennek? Rászolgálunk a válaszokra. Speaker, uh... Köszönöm szépen a következő hozzászóló Werner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van. Az egyik az ipari politikát érinti, másik pedig a, a az politikai területet, Mici úr. Az ipar területén a szakbizottságunk már egy koherens iparpolitikát követelt. Nagyon intenzíven foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és most gondolok, itt ülök, itt ülök, lát engem? Most úgy gondolom, hogy most pont Trump kapcsán nagyon fontos az, hogy koherens legyen az ipari politikánk Európában felmerül a kérdés, hogy az ipari növekedést, a munkahelyteremtést hogyan lehet elérni egy nehéz globális területen, hogyan sikerül átalakítani digitálisan a gazdaságot, az ipari stratégia kapcsán van egy állásorolás 2016. októberéből, és ezt mások is támogatják. Az önök elnöksége során hogyan kívánnak aktívabb politikát követelni a bizottságtól. Az Európai Parlament a bizottságtól mindig követeli a tanácssal együtt ezt az ipari politikát, de kevés jött még eddig létre. Szeretném kiemelni a az acél és vasút dossziét. Szeretnénk, hogyha lenne egy felülvizsgálat is, és jól lenne, hogyha nem csak parlamenti állásolások maradnának. Mici úr, örülök annak, hogy ennyire sokat beszélt az energiapolitikáról. Elmondta, hogy hogy energia felépés az emberek érdekében az energiahatékonysági címkézést is említette, sajnálatos módon mert mindig zajlik a trialógus, és hogyha embereknek meg akarjuk mutatni Európában, hogy az energiapolitikát végre is tudjuk hajtani az emberek érdekében, akkor nagyon is fontos ez a dosszié, és szeretném, hogyha ügyelne arra, hogy az ön, önök elnöksége során itt már valami siker jön létre. Köszönöm szépen. Kohlicsák úr következik. Köszönöm szépen. Én nem fogok olyan sokat beszélni, mint az előttem szólók. 30 évvel ezelőtt a Szomed Teplice a, a különböző mérők gyártója rendelkezett egy leányvállalattal Máltán. Hadd kérdezem meg, hogy létezik-e még ilyen cég önöknél? Ez, ez lenne az első kérdés. A második kérdés, a megőrő energia célokat Máltán milyen módon kívánják teljesíteni geo termikus energia, vagy napelemek, szélkerekek, biztos van önöknek is százalékos célkitűzésük. Butikofer úr. Köszönöm, elnök úr. Az első kérdésem Cardona úrhoz, miniszter úrhoz szól. Köszönöm, hogy eh, megemlítette a digitalizációs eh, portfóliót. Itt vagyok. Nagyon fontos a szakismeretek eh, témája. Hadd mondjam el, hogy nagyon örülnénk itt a házban, hogyha ehhez a vitához a máltai érintettek is hozzájárulnának. Mindjárt egy kérdést is feltennék arra vonatkozóan, hogy harmadik országok FDI-jai adott esetben Európai Uniós high-tech iparba be tudnak-e hatolni. Mici miniszter úrtól azt kérdezem, hogy az Európai Energia Tanács ülésein hogyan elnökölhet, hogyha a panamai iratokkal kapcsolatos botrány miatt önt megfosztották országában az energiatárcától. Köszönöm szépen. Griffin asszony a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, Jersey. Mici miniszter úr. Nagyon örülök, hogy úgy fogalmazott, hogy 28 tagállam. József a plenárison azt mondta, hogy vicces, hogy Málta elnököl, amikor a britek távoznak. De még mindig itt vagyok, még mindig részei vagyunk Európának, Cardona úr, az, a képzést, a szakismereteket helyezik az ipari politika központjába. Azt is hallottuk, hogy az energia mindenkiről szól. Szocialisták úgy gondolják, hogy az energia nem árucik, hanem egy alapvető szociális jog több mint 50 millió állampolgár szenved az energiás szegénységtől Európában a szocialistáknak van egy energetikai kiáltványa, amit önhöz is eljutatunk. Az első munkaülésen, mint északról jövő európai parlamenti képviselő, azt mondtam, hogy nem szabad az élelmezés és a fűtés között választani Marian Dali azt mondta nekem, hogy időnként nyáron a déli országokban emberek azért halnak meg, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy légkondicionálójuk legyen. Úgyhogy most már úgy kell fogalmaznom, hogy nem szabad, hogy választani legyünk kénytelenek hűtés-fűtés és élelmezés között az energia szegénységet mindenképpen csökkenteni kell, és fontos, hogy ez az önök elnökségének a központi témája. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, asszonyom. Ennyi kérdést kaptunk tehát a képviselőtársaktól. Akkor hadd kérdezzem meg a minisztereket, hogy válaszolnának. Esetleg ön kezdhetné, tessék. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak az Európai Parlament tagjainak, az én kis tárcám alapján két fejezetben válaszolnék. A KKV-kkal kezdeném. Természetesen a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférése alapvető fontosságú. Gazdasági miniszterként négy évig vettem részt a versenyképességi tanácsülésein, és a finanszírozáshoz való hozzáférést rendszeresen a napirendre vettük. Mégis azt tapasztaljuk, hogy nem mindig működik a finanszírozás és ahogy Butikoffer úr említette, az ipar vonatkozásában a helyi európai KKV-k is ki vannak téve a külső országok által támasztott versenynek. Úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelő vitákat folytassunk le, és megfelelő megoldásokat találjunk a KKV-knak, a startupoknak, a scale-upoknak, hogy alternatív finanszírozás jön létre ne feltétlenül bankkölcsön formáját öltse, ez lehessen ösztönözni, illetve a helyi jogszabályok alapján családi üzletek, szociális vállalkozások is létrejöhessenek. Egy informális tanácsülésen foglalkozunk majd a finanszírozáshoz való hozzáféréssel, a következő kompet tanácsülésen a startupokkal, illetve a scale-up lehetőségekkel foglalkozunk, és szakmai eszmecseréket is fogunk szervezni a Máltai elnökség alatt. Szóval a KKV szempontjából úgy gondolom, hogy igen, értjük, hogy eszmecserére van szükség, az Európai Bizottság friss kommunikációja tárgyában, startupok, scale-upok, és jó lenne megsegíteni az EU KKV-jét. Ami az ipart illeti, itt is két dologról szeretnék beszélni. Először az iparpolitikáról, aztán az ipar versenyképességéről. Első kérdés. Egyáltalán legyen-e iparpolitikánk? Annak alapján, ami az elmúlt években Um, történt. Ugye a Juncker uh, bizottság úgy döntött, hogy széles körű kezdeményezés része legyen az iparpolitika. Uh, nos, különböző politikák tartoznak ez a nagy területhez, de mindegyik szorosan kötődik a egységes piachoz Szóval meg kell teremteni a megfelelő feltételeit az iparpolitika előmozdításának, de jelenleg nincs igazi iparpolitikája az EU-nak. Hogyha kialakul egy iparpolitikai stratégia, akkor erről is vitát fogunk folytatni. Hogyan lehet az ipari versenyképességet javítani, kérdezték többen, és ez az egyik fő prioritása az elnökségünknek, és a holland és szlovák elnökségek által végzett jó munkára alapozunk főleg az EU versenyképességére fogunk központosítani a harmadik országokkal szemben. illetve a költségekre az innováció költségeire, a eh, vegyiparban, a digitalizációban, a logisztikában, a startupok, a scale-upok helyzetével foglalkozunk majd. Elismerjük, hogy a tagállamok átfogó eh, iparpolitikát szeretnének, az elnökség az európai uh, ipar versenyképességét egy ebédvita tárgyává tettük, és mint említettem, az informális áprilisi uh, miniszteri találkozón a finanszírozásról lesz szó Valettában. Azt gondolom, hogy ezzel megválaszoltam az összes képviselői kérdést. Werner asszony gondolatmenetével zárnám arról, hogy mire számíthatunk a Trump adminisztráció hivatalba lépésével. Úgy gondolom, hogy változik a felállás, de véleményem szerint meg kell ragadni a pillanatot, és magasabbra kell emelni, a, magasabbra kell tenni a lécet, és az egész ipari környezetet így versenyképesebbé lehet tenni, ezáltal az EU a nemzetközi kereskedelemből, a nemzetközi pénzügyből nagyobb hasznot húzhat és fontosabb szereplállóvá válhat. Köszönöm. Most pedig a másik miniszter úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Turmes úr nagyon sok ideillő észrevételt tett. Málta nagyon szeretné, hogyha a kölcsönös összekapcsolódás, mint az energia és más területeken e, Észak-Afrikával értékes lehet Európa számára. Ezt a napi rendet próbáljuk elindítani. E, támogattuk Olaszország kérelmét, melyben Tunéziával kívántak összekapcsolódni, és e, mi úgy gondoljuk, hogy az euró-mediterrán dimenzió az energiahatékonyságban is segítségünkre lesz, mert olyan közel van hozzánk ez a régió, és igen, magas a népesség. De fontos, hogy az ellátást mindig biztosítani tudjuk. Természetesen vannak különböző szintjei a stabilitásnak Észak-Afrikában. Szomszédunk Líbia például jelenleg a felfordulás állapotában van, így elég nehéz ehhez hasonló kezdeményezéseket indítani. De lehetne például Nigériával, Marokkóval, Tunéziával, Egyiptommal ilyen megállapodásokat kötni. Utóbbi országban nemrég fedeztek fel jelentős gáztartalékokat. Ezért ezt a kezdeményezést össze lehetne párosítani a májusban tartandó informális tanácsüléssel. Az észak-afrikai, izraeli és földközi tenger menti országok miniszterei eljöhetnének hozzánk, és részt vehetnének az egyeztetésben, és a három mediterrán platformról is beszélhetnénk. Ez az energiahatékonyság, a földgáz és természetesen az energia. Ennyit arról, amit első pontként felvetett. A második pontra azt szeretném mondani, hogy a mi statisztikáink hiteles forrásból származnak, de természetesen Skandináviában és más helyeken más árak érvényesek. Ebben a kontextusban szeretnénk az összekapcsolódásokat elősegíteni, hogy ezek a kedvező árak Európából mindenhova eljussanak és természetesen az energiaveszteséget is kompenzálni kell. Málta és Szicília között 2015-ben jött létre ez a kapcsolat. Időnként van kimaradás, de alapvetően jól működik ez a kapcsolat. De Olaszország és Szicília között ez nem működik olyan jól, mint eh, ahogy szeretnénk. Nagyon sokszor uh, torlódás alakul ki, de teljesen megértem azt, amit Turmes úr javasolt. Dali asszony több pontot is kiemelte, például azokat a változásokat, amiket Máltán eszközölnek, és amelyek magukban foglalják a földgázra való áttérést. Ezt rövid idő alatt vezettük be, kevesebb, mint négy évbe telett. És ez nem csak a vámtarifákat fogja csökkenteni, hanem más területeken is segít. Például egy régi erőművet le tudtunk zárni Máltán. Mi más gázzal kapcsolatos kezdeményezéseket is támogatni fogunk, például az energia csöveken keresztül történő szállítását. Az európai dimenzióban a gázellátás fontossága és az ezzel kapcsolatos szabályozás nagyon fontos, a rendeleteknek pedig három pillére van, a regionális együttműködés, az információcsere és a szolidaritás. A decemberi tanácsi következtetések eléggé pozitívak, és jelenleg is számos munkacsoport dolgozik, az elmúlt hetekben ültek ők össze, és mi nem csak a parlamenttel szeretnénk tárgyalni, hanem ezt a nagyon szimbolikus és, és materialista jogszabályt is szeretnénk elfogadni, ami nagy változást hoz majd az egész kontinensen. Az energiaszegénységről többen is megemlékeztek. Az energiaszegénység valóban érint bennünket is, a tiszta energiát minden európai számára egy olyan csomag, ami tartalmazza például a kiszolgáltatott fogyasztók definícióját is. Ez csak az első lépés, ennél még tovább kell majd mennünk. A csomagról folytatott vita során erősen fogunk megfeledkezni. Mert Természetesen senkinek nem kellene választania a hűtés-fűtés, illetve az evés között. Griffin asszonynak sok szerencsét kívánok a rendezvényekhez. Remélhetőleg sok jó javaslatot fogunk kapni. Siriotis képviselő pedig feltett néhány kérdést arról, hogy Málta el van szigetelve a hálózatoktól. Most már Málta és Szicília között van egy 200 megawattos vezeték. Természetesen szükség van ellátás biztonságra, tehát gondoskodnunk kell arról, hogy akkor is, hogyha az ezt mozgató gépezetek leállnak, akkor is el kell tudjuk látni az országot. Ez az N-1 elv, ez jelenti azt, hogy egyre kevesebb forrásból is el tudjuk látni az országot, vannak ezzel foglalkozó mérnökeink, és arra az esetre is fel vagyunk készülve, hogyha a gázerőmű vagy a vezeték meghibásodna. Ezen kívül van még számos kezdeményezésünk, ami gondoskodik arról, hogy minden tagállam összekapcsolódik. Szóba került még a kelet-mediterrán dimenzió, ami szintén közel áll hozzánk. Természetesen a cseppfolyós gáz tekintetében is előre akarunk lépni. 2014-ben az Európai Bizottsággal és a ciprusi kormányjal közösen szerveztünk egy eseményt Máltán, hogy az euromediterrán folyamatot elindítsuk. Aztán volt egy hasonló ülés Rómában is. És májusban is fogunk ezzel még foglalkozni. Egy olyan platformot szeretnénk létrehozni, ami nem csak a gázzal foglalkozik, hanem a megújuló energiaforrásokkal és az árammal is. Kappel asszony kérdését is meg fogjuk válaszolni. Szefkovics és Kanyete urak foglalkoznak a tiszta energia csomaggal. Természetesen mindenképpen gondoskodni fogunk arról, hogy az elnökségünk alatt ezek az ügyek kellő lendületet kapjanak, és természetesen a tanács tagjai is támogatják ezeket a jogszabályokat. Forradalmi törvényeket hoznak az árampiac tervezése és számos más nagyon fontos elem is megjelenik, ami változást fog hozni Európában, és természetesen mi támogatjuk ezt a napi rendet. A tagállamok némi időt kértek tőlünk, hogy ezt a dokumentációt át tudják nézni. Egy konzultáció során meg fogjuk nyitni az összes aktát, és akkor mindenki hozzáférhet majd. Általában hetente egy munkacsoporti ülése van az energiacsoportnak, a tanács havonta négyet tart általában, és ezeknek növelni fogjuk a számát. Mi némelyik héten két ülést is tartunk, és összesen havonta hat ilyen ülés lesz. A pragmatikus okokból úgy döntöttünk, hogy az általános energiahatékonysági megközelítést fogjuk alkalmazni, különösen az épületek esetében. Ez biztosítja azt, hogy gyorsabban tudjunk konszenzusra jutni, miközben más kérdésekkel foglalkozunk. Természetesen az olyan anyagok, mint az energiapiaci irányelv bonyolultak lesznek, egyeseknek a szén fontos, mások egészen más szeretnének, de gondoskodni fogunk arról, hogy ez az irányelv kellő eszköztárat adjon a tovább lépéshez. Februárra már össze is hívtam egy tanácsülést, hogy a tagállamokkal is beszélni tudjunk erről. Ferder úr kiemelte, hogy olyan témákra kellene koncentrálnunk, amelyek az embereknek fontosak, és ki kellene emelnünk azt, hogy az energia címkézés mennyire fontos. Ez valóban fontos. Az egyszerűsítés a címkék területén segít a fogyasztóknak a legjobb terméket kiválasztani, energetikai szempontból, illetve a teljes életciklus költségei szempontjából. Ez a védelemhez is hozzá fog járulni. Majd kiderül még, hogy egy delegált vagy egy végrehajtó jogi aktus formájában fogjuk ezt benyújtani, de amennyire tudom, még négy jogszabály került más portfóliókhoz, amelyek szintén hatással lesznek erre. De szeretném elmondani, hogy az elnökségünk alatt megpróbáljuk a legjobb kompromisszumot megtalálni, mert mi Európa polgáraiért dolgozunk. Felmerült egy kérdés a megújuló energia mixről Máltán. Elnézést kérek a nevét, nem tudom jól kiejteni. Máltán ez nagyon fontos. Fizikai korlátozások vannak ugyan, de az elmúlt négy évben azon dolgoztunk, hogy elérjük a 2020-as célokat. Az előző kormány a szélenergiára koncentrált, de környezetvédelmi okokból, például a madarak migrációja miatt ezzel fel kellett hagynunk, és inkább egy új mixet alakítottunk ki. A mix fele napelem farmok Máltáról származik. Málta minden szabad felületét befettük ezekkel. És ezen kívül barnamezős beruházásként is építettünk ilyen parkokat. Ezen kívül a bioüzemanyagokat is támogattuk. És dolgozunk azon, hogy sikerüljön elérni a kitűzött célokat. Griffin asszony, azt hiszem, hogy a legtöbb kérdést már megválaszoltam az energiaszegénység és a fogyasztók szempontjából. Nekem nagyon fontos az, hogy ez szerepeljen a tiszta energiacsomagban, és ezt nem a definíció teszi ki, hanem inkább konkrét intézkedésekről beszélünk. Volt még néhány kérdés az én személyes pénzügyeimmel kapcsolatban, főleg a máltai ellenzéki pártok nevében szeretnék néhány dolgot mondani. Először is azt mondták nekem, hogy válaszoljam azt, hogy én most itt a tagállamokat képviselem, és nem kellene helyi kérdésekkel foglalkoznom, de azt hiszem, hogy a képviselők iránti tiszteletből el kellene mondanom néhány dolgot. Az én pénzügyeim, illetve az ezzel kapcsolatos álláspontom nagyon egyértelmű. Én egy családi trösztöt alapítottam, és ennek az volt a célja, hogy a családom befektetéseit kezelje. A céget nem a 2013-as választások után alapítottam, az alapító dokumentumokat ráadásul közé is tettem. Megtámadták a személyes pénzügyeimet, ez politikusan még nem történt meg adóhatósági vizsgálat van ellenem érvényben, és a személyes pénzügyeimet is megvizsgálják. Biztos vagyok benne, hogy nem sokára meg lesz az eredmény. Ezen kívül egy szakértő cégre van bízva az, hogy megvizsgálja ezt a helyzetet, és minden választ meg fogok küldeni önöknek is. Szeretnék a máltai pártpolitikán felülemelkedni. Én most a tanácsot képviselem, és szeretnék gondoskodni arról, hogy ezt a hat hónapot helyesen használjuk ki. A címkézés szempontjából ez, ez fontos az embereknek, ezen kívül a gáz, vésztartalékok is fontosak, ez is forradalmi jellegű, és egy új csomagot nyújtott be a bizottság, ami összetett, nagy kihívást jelent, és az érdekelt felek fokozott bevonását fogja majd megkövetelni, és az Európai Parlamenttől is elvárjuk, hogy kritikusak legyenek, hogy a csomag révén Európának megfizethető energiája legyen. A tiszta levegőre, a megújuló energiaforrásokra koncentrálunk, de minden esetre ezt tartjuk legfontosabb céljainknak. Köszönöm szépen, köszönet mind a két miniszternek, a történelmen először máltai elnökség van, ez egy történelmi pillanat, minnyájuknak nagy sikert, sok sikert kívánunk, ez az Európai Unió sikere, és a mi szakbizottságunk sikere is lesz egyben. Köszönjük szépen az Máltai elnökségnek. Kedves kollégák, az ITRE szakbizottság holnap reggel folytatja a munkáját 9-től, de most három perc múlva kezdődik a koordinátorok ülése ebben a teremben. Holnap reggel 9-kor ITRE szakbizottsági ülés a jelenleginek a folytatása. Köszönöm.